Um, so, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting without a long... Hölgyeim és uraim, kezdjük a munkát, illetve folytatjuk azt. A bevándorlók integrációjáról szóló jelent, 2015-ös jelentést kell megbeszélnünk a napi rend értelmében. Ezt a jelentést az OECD és az Európai Bizottság tették közzé közösen. Az OECD főtitkárát, Gurja urat várjuk, aki hamarosan megérkezik és bemutatja a jelentést. Először azonban Belinda Pajkot üdvözölhetjük itt, aki a DJ Home-tól érkezett hozzánk. Talán kezdhetnénk az ön előadásával, amíg Gúria úrra várunk. Csak egy rövid megjegyzés. Az OECD és az Európai Bizottság közös jelentése az első olyan dokumentum, amely az összes OECD és EU-s országra vonatkozólag összehasonlításokat végez a témában. 27 különböző mutatót alkalmaztak az elemzés során, amelyek öt különböző területhez tartoznak, úgy mint foglalkoztatás, oktatás, társadalmi befogadás és hasonlók. Emellett konkrét csoportokat is vizsgáltak, úgy mint fiatal felnőtteket, akik bevándorló háttérrel rendelkeznek, és harmadik országbeli polgárokat is vizsgáltak, akik az Európai Unióban élnek, és az EU-s integrációs politika őket célozza meg. Úgy gondolom, nagyon érdekes lesz meghallgatni a szakbizottságbeli tagok számára, hogy mire is jutott ez a jelentés, illetve tanulmány. Időközben a főtitkár úr is megérkezett, akkor megvárjuk őt. So, then we have the pleasure to welcome Mr. Angel Örömmel üdvözöljük Angel Guria urat, aki az OECD főtitkára, és azonnal be is mutatja nekünk az OECD és az Európai Bizottság közös jelentését, amelyet az imént említettem, parancsoljon Guria úr. Thank you very much, distinguished members. Köszönöm szépen, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Örömömre szolgál, hogy bemutathatom önöknek, hogy az legújabb jelentésünk milyen eredményre jutott. 2015-ös jelentésünk a bevándorlók integrációjára vonatkozó mutatókat vizsgálja. Gondolom mindenki megkapta ezt, hanem akkor itt hozzáférhetnek, és az, a weboldalunkon is elérhető a szöveg. Ez a szöveg első ízben hasonlította össze nemzetközi kontextusban az összes EU-s és OECD országban a bevándorlókra vonatkozó társadalmi mutatókat, és a gyermekeiket is vizsgálták. Ez a legnagyobb gyűjteménye az azoknak az információknak, amelyeket az integrációval kapcsolatosan gyűjtöttünk össze. Az Európai Bizottság Home DG-jének és az OECD-nek a közös erőfeszítések eredményeképpen jött létre. A bevándorlók és gyermekeik integrációja nagyon fontos politikai célkitűzés számos EU-s országban és OECD országban is. Változó időket élünk, és most a jövőnk még inkább attól függ, hogy mennyire tudnak integrálódni országainkban a bevándorlók és gyermekeik. Ez a jelentés azt vizsgálja, hogy mennyire sikerül az integrációs politika Európában és az OECD országokban, és próbálunk bizonyos mítoszokkal is leszámolni ebben a témakörben. A bevándorlók a lakosság igen jelentős részét képezik. Az OECD országokban és az EU országokban a polgárok közel egy ötöde vagy külföldön született, vagy pedig az adott országban, de legalább az egyik szülője bevándorló a bevándorlók teljes száma több mint 30%-kal nőtt 2000 óta, és várhatóan a növekedés tovább fog folytatódni közel az összes országban. Mégis a bevándorlók jövedelme jóval alacsonyabb, illetve a bevándorlók az integráció összes fontos területén hátul kullognak az őshonos lakossághoz képest, Említhetjük itt a foglalkoztatás területét, az oktatást és egyebeket, és Stefan Skarpet a kollégám kísért el ide ma, aki az OECD-nél társadalmi ügyekkel, szociális ügyekkel foglalkozó főigazgatóságnál dolgozik. Ő a felelőse ennek a kiadványnak, és gyakorlatilag ő a szerzője is, ő állította össze a tímeket, és koordinálta őket, ő válaszolhat majd a kérdéseikre. Szinte az összes ország bizonyos kihívásokkal szembesül, az újonnan érkező bevándorlók az életnek szinte minden területén rosszabb kilátásokkal rendelkeznek, Ausztráliában, Kanadában és Új-Zélandon is. Ezeket az országokat általában nagyon eredményesnek tartjuk az integráció területén, még itt is nehezebb a bevándorlók sorsa, mint a helyben születetteké. Intuitív módon persze értjük azt, hogy ez miért van így, de a számok is alátámasztják mindezt. Azt is láthatjuk, hogy az alacsony képzettségű bevándorlók esetében a foglalkoztatási szint magasabb, mint az országban születettek esetében, ami paradoxonnak tűnik, de azt is hozzá kell tenni, hogy e- ők általában megrekednek ezen a szinten, és nem tudnak a társadalmi ranglétrán tovább felkapaszkodni. Azok, akik külföldön szerzett diplomával rendelkeznek, az ősonos lakossághoz képest általában rosszabb eséllyel találnak munkát, de ha találnak is munkát, akkor adott esetben eh, túlkvalifikáltak. Ez azt jelenti, hogy olyan munkát, munkahelyet találhatnak csupán, amely eh, alacsonyabb szintű, mint amit indokolna a képzettségi szintjük. Az Európai Unióban kétszer olyan, kétszer nagyobb a valószínűsége annak, hogy túlkvalifikáltak egy-egy munkahelyen ezek a személyek, tehát itt még rosszabb a helyzet. Emellett azonban azt is láthatjuk, hogy a különböző országokban különbségek is megmutatkoznak az integrációban, ami arra vezethető vissza részben, hogy milyen képzettségű emberek érkeznek az országba, és milyen indokkal. Nem mindegy, hogy menekültekről van szó, vagy olyanokról, akik a jobb megélhetés reményében hagyják el hazájukat, és így tovább. A kihívások különösen nagyok azokban az országokban, ahol humanitárius okokból érkeznek bevándorlók. Különösen a skandináv országokat kell itt megemlíteni, ezeket az országokat támogatni kell, és az integrációs politika jó eredményeket hozhat. Talán nem meglepő, hogy arra jutottunk, hogy azok a bevándorlók, akik régebb óta az országban tartózkodnak, jobb esélyekkel rendelkeznek, ezt feltételeztük volna a logika alapján egyébként is, de most már a számadatok is alátámasztják mindezt. Svédország, Hollandia, Franciaország esetében láthatjuk továbbá azt, hogy a bevándorló közösségek jobban boldogulnak, mint más országokban. kiemelnék még néhány más különbséget is. A befogadó ország gazdasági helyzete is egy nagyon fontos tényező, hiszen a gazdasági helyzet jobban befolyásolja a bevándorlókat, mint az, a helyi lakosságot, Dél-Európában különösen nagyok a bevándorlókkal kapcsolatos kihívások emiatt. Néhány alacsony képzettségű bevándorló a válság miatt elveszítette munkahelyét, és azok közül, akik még mindig rendelkeznek munkahelyjel, sokan úgynevezett törékeny munkahelyeken dolgoznak, vagy kiszolgáltatottabb munkahelyeken. Kiszolgáltatottabb a helyzetük, és kevesebbet is keresnek, ezért szükségszerűen szegénységben fognak élni annak ellenére, hogy van munkájuk. Ez természetesen összefügg a rossz lakhatási körülményekkel, a rossz életminőséggel és hasonlókkal. A munkaerőpiaci és szociális integráció hiánya hiányosságai nem csak a bevándorlókra hat negatívan, hanem a gyermekeikre is. A legaggasztóbb eredmény a jelentésünkben az, amely azt mutatja, hogy a hátrányok tovább öröklődnek a következő generációra, főként az alacsony képzettségű bevándorlók esetében. Ez azt jelenti, hogy a kiszolgáltatottság, a gazdasági, társadalmi problémák mind tovább öröklődnek. Főként azokban az európai országokban látjuk ezt, ahol a bevándorlók a múltban alacsony képzettséggel érkeztek az országba, és az új generációra is átgyűrűzik ez a tényező. Az oktatás játszhat itt fontos szerepet, megtörheti ezt az ördögi kört, de az oktatási rendszerek általában nem rendelkeznek a megfelelő eszközökkel, hogy ezt a kihívást megoldják. Ausztria, Belgium, Dánia, Franciaország, Olaszország, Spanyolország esetében azt láthatjuk, hogy a bevándorló szülők gyermekei rosszabb esélye, esélyekkel indulnak az életben, mint a helyi lakosság gyermekei. Időben számítva körülbelül egy év a veszteség. Ezek a gyermekek kezdetektől fog, fogva az adott országban járnak iskolába. Nem olyan bevándorlókról van szó, nem olyan bevándorló gyermekekről, akik külföldről érkeztük, érkeztek gyermekkoruk alatt, hanem egész életüket az adott országban töltötték, mégis hatalmas hátrányba kerülnek, mert a szülők bevándorló mi volt a eleve hátrányal jár a számukra. Azok a személyek, akik felnőttként vándorolnak be egy országba, mindig nehézségekkel néznek szembe, azért mert külföldön nevelkedtek, külföldön jártak iskolába, ez érthető, ez a magyarázat azonban nem állja meg a helyét a gyermekeik esetében. Ezért olyan szomorú, ezért olyan tragikus ez a jelenség. Az integrációs politikának és az oktatási rendszernek, valamint a társadalom egészének kell biztosítania azt, hogy mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezzen. Hogyha ebben elbukunk, akkor az erkölcsileg, etikailag elfogadhatatlan, de politikailag is veszélyes. Sőt, az inkluzív növekedés számára is akadályt képez, veszélyezteti a szociális kohéziót, a társadalmi összetartozást, és gazdasági hátrányokkal, veszteségekkel is jár. Európában a bevándorló gyermekeknek csak fele akkora esélyük van a többiekhez képest arra, hogy az iskolában a legjobban teljesítő 25%-ba bekerüljenek. Még akkor is, hogyha viszonylag rossz háttérrel rendelkező gyermekekkel hasonlítjuk össze az ő teljesítményüket, akik azonban az adott országban születtek és az adott őshonos lakossághoz tartoznak. A bevándorló szülők gyermekei számára biztosított oktatási lehetőségek sem feltétlenül megfelelőek, az oktatási rendszer nem tudja megfelelően kezelni ezt a problémát. Főként a 15 év alatti életkorban érkezettek esetében, akik pedig 15 éves koruknál idősebb korukban, a 15 évnél idősebb korban érkeznek az országban, még nagyobb a, az elszenvedett hátrány. Emellett a migrációs háttérrel rendelkező, de az adott országban született fiatalok esetében nagyon magas szintű diszkrimináció hátrányos megkülönböztetés is Több mint egyötödük érzi azt, hogy diszkrimináció áldozatává vált. Ez magasabb arány, mint az összes migránsok esetében, tehát a gyermekek esetében magasabb a diszkrimináció, mint a bevándorló szülők esetében. Ez a teljes kudarcot mutatja. A hátrányos megkülönböztetés a az alacsonyabb képzésűek esetében alacsonyabb, mint a magasabb képz- képzettségűek esetében. Ez is el- első ránézésre paradoxnak tűnik, de az adatok ezt támad- támasztják alá. Ez egy nagyon ijesztő számadat. Azt mutatja, hogy cselekednünk kell. A döntéshozóknak és a politikusoknak kell tenniük valamit ezen a téren, így önöknek is. Azt hiszem, hívhatjuk ezt Sputnik pillanatnak is. Eddig nem tudtunk olyan sokat erről a jelenségről, de most itt vannak az adatok, itt vannak az információk. Ez egy úttörő munka, egy úttörő jelentés. Mindig beszélünk az integrációról, a migrációról, de eddig semmit nem tudtunk erről. Most pedig jóval többet tudunk. És egyre többet fogunk tudni, minél több jelentés készül. Hölgyeim és uraim! Még mindig túl gyakran tapasztaljuk azt, hogy a származási ország hatalmas kihatással van valakinek az esélyeire. Emlékszem arra, hogy Obama elnök nemrégiben azt mondta, a jövő nem függhet attól, hogy honnan jövünk, honnan származunk. Hát pontosan erről van szó. Csak egy szélesebb kontextusban. Annak ellenére, hogy sok országban jelentős előrelépés történt, még mindig sokat teendő. Annak érdekében, hogy a bevándorlók és gyermekeik számára egyenlő esélyeket biztosíthassunk. Az integrációs politika javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy mindannyiunk számára egy jobb, szebb jövőt tudjunk biztosítani. És kedves barátaim, nem áthidalhatatlanok az akadályok, az európai országok és az OECD országok igenis tettek előrelépést az integráció területén. A bevándorlók, migránsok és gyermekeik integrációs szintje összességében javult, de ez nem jelenti azt, hogy jól integráltak. Még mindig sokat teendő. A sikeres integráció azt is jelenti, hogy a lehető legnagyobb mértékben aknázzuk ki a migránsok potenciálját, és saját hasznokra és az egész társadalom hasznára is biztosítsuk számá, számokra a lehetőségeket. Folytassuk tehát az erőfeszítéseinket, próbáljuk meg megtalálni a módját annak, hogy a migránsok be tudjanak, integrálódni tudjanak társadalmainkba. 2012-ben készítettük el az első jelentésünket, ez a második, de tovább kell folytatnunk ezt a munkát, mindannyiuk segítségével, és köszönöm szépen ezt a lehetőséget mindenkinek, nagyon nagy megtiszteltetés a számomra, hogy megoszthatom önökkel ezeket az információkat, és hogy felhívjam a figyelmüket, felhívhatom a figyelmüket erre a témára. Remélem sikerült meg is rendíteni egy kicsit mindenkit ezekkel az adatokkal, és ezzel arra sarkalni, hogy a továbbiakban támogassák ezt a munkát, foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. Sosem fog megoldódni ez a probléma, de azért azt hiszem többet tehetünk, mint eddig. Köszönöm. Köszönjük szépen Gúria úrnak. A DG Home részéről Pike asszony tessék. Köszönöm szépen. A bizottság nagyon örül annak, hogy közösen teheti közé ezt a jelentést együtt az OECD-vel, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az OECD főtitkára el tudott jönni ma ide Brüsszelbe, és be tudja mutatni a jelentést. A bevándorlás a jelenlegi politikai napirend előkelő helyén szerepel, és nagyon nehéz a tárgyalás a tanácson belül az új bevándorlási agenda bizonyos témáinál, ami a visszatelepítési javaslatokat illeti, ezek egy nagyobb csomag részét képezik, és ennek eh, egy részét képezi a mi munkánk, és harmadik országbeli állampolgárok kapcsán a humanitárius segítségnyújtás azok, akik üldöznek, eh, és eh, társadalmainkban maradnak, ők hozzá szeretnének járni járulni ahhoz, hogy új lehetőségeket kapnak, szeretnének félelem nélkül élni, függetlenül attól, hogy milyen okok miatt jöttek az Európai Unióba, szükséghelyzetben vannak a menekültek. Nagyon fontos, sikeres bevándorlási politikát folytatni, és ez a szociális és gazdasági kohézió szempontjából is meghatározó. A tagországoknak jelentős kompetenciái vannak, és a nemzeti lokális, illetve regionális szinten ez különösen mérvadó. Az Európai Unió a tagországok számára ösztönző tényezőket alakított ki a harmadik országok polgárának integrálásához, és ide jelentős finanszírozási források is hozzátartoznak a korábbi időszakban az európai integrációs alap, most pedig a menedék jogi és integrációs alap 700 milliárd eurót szántunk a legális bevándorláshoz szükséges műveletekre, és a parlament hangsúlyozta mindezek fontosságát. A, ahhoz ragaszkodott a parlament, hogy a tagországok az alapok 20%-át a legális bevándorlók integrálására kell, hogy fordítsák. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy magyarázattal kell, hogy szolgáljanak a parlament felé és az európai polgárok felé. Nem csak mm, pénzügyi segítséget nyújtunk, az elmúlt évtizedben megpróbáltuk biztosítani azt, hogy az együttműködést hogyan tudjuk erősíteni a tagországok között. Tíz évvel ezelőtt a tagországok közös elveket fogadtak el a az integrációhoz, és öt évvel ezelőtt a spanyol elnökség alatt a tagországok megállapodtak bizonyos mutatókban az előrelépés és az integráció méréséhez. Ezeket szaragózai mutatók néven ismerik. A jelentés nagyon gazdag, nagyon hasznos lesz az önök számára, mint a politikák kialakítói számára, és van egy különös fejezet, a, tizen, külön fejezet, a 14-es számú, amely ezzel a témával foglalkozik. Szeretnénk az országokat abban segíteni, hogy jó politikákat dolgozzanak ki. Guria úr számos aspektusra kitért. Én szeretnék néhány tényt kiemelni, például a foglalkoztatási arány harmadik országok polgárainál 50 százalékos, és ha figyelembe vesszük, hogy az Európa 2020-as célok értelme 70 százalékos kell, hogy legyen a foglalkoztatási ráta, úgy szinte sikerült elérni a Horizont 2020-as céljait, ami az oktatást illeti a harmadik országok polgárainak átlagosan alacsony szintű a végzettsége, 18%-a a 25 és 40 év közöttiekre igaz ez. Mint hallottuk, a jó oktatás nem jelenti feltétlenül azt, hogy a munkerőpiac ezt megfelelően értékelés Csak 60%-a az egyetemet végzett harmadik országok polgárainak kapott megfelelő munkát, később munkáropiacon összevetve az őshonos lakosság 80%-ával. Itt is különbség mutatkozik meg azon között, akik képzettségüket az Európai Unión kívül szerezték, illetve az Európai Unión belül. Nagyon fontos a forrásokkal megfelelően gazdálkodni. A harmadik országbeli eh, munkerőpiaci helyzetének szociális eh, implikációi is vannak. Az EU-ban 50%-a ezeknek az embereknek szociális kirekesztés és szegénység által eh, fenyegetett, és ez az arány kétszer akkora, mint az adott ország polgárai esetében. Úgy érzik a harmadik országok polgárai az összes tagországban, hogy diszkriminációnak vannak kitéve. Ezek a számadatok azonban reményre is okot adnak, például a kihívások nem növekszenek arányosan a bevándorlók arányának növekedésével. Nagyon fontos eh, az adatokat eh, figyelembe venni, illetve a jelentésből tanulhatunk is, az integráció hosszú távú folyamat, a hátrányok, sokkal egyértelműbbek eh, a nem régiben bevándoroltak esetében, mint a már akár tíz éve itt élőknél. A legtöbb bevándorló aktív polgárává válik a társadalomnak. Kétharmada a bevándorlóknak állampolgárságot szerzett, és több mint 70%-uk vesztrét nemzeti választásokon. A legtöbb tagország esetében ez egy nagyon jó eredménynek számít. Ezek általános eredmények. A bizottságban szeretnénk folytatni a munkát az integráció területén, és szeretnénk az Európai Parlamentet a munkánkba bekapcsolni. Nagyon örülünk annak, hogy közös tényekre támaszkodhatunk. Hát javaslom, a, ajánlom a jelentést mindenki figyelmébe, és köszönöm szépen az együttműködést az OECD-nek. Legális bevándorlás kérdéseiről az OECD partnereinkkel is sokat egyeztetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadást. Nagyon korlátozott az időnk, hárman jelezték, hogy szót kérnek. Először Anna Gomez. Köszönöm szépen ezt a jelentést. Nagyon érdekes valóban megvizsgálni az itt felsorakoztatott adatokat, és csak remélni tudom azt, hogy ezt a, az Európai Tanács fejéhez is odavágják, úgymond, hiszen itt egy felhívásra van szükség. A legutóbbi tanács ülésén folytatott vita megbotránkoztató, felháborító, hiszen ez nem Görögországról szólt, hanem a bevándorlásról, a bizottság javaslatáról, tehát a tanácsban ülőknek meg kéne emészteniük ezt az anyagot. Fontos, hogy valaki ezt lenyomja a torkukon. Meg szeretném önöket kérdezni arról, hogy, hogy végre hogyan tudják felfogni ezeket a tragédiákat a tanácsban, amelyek eh, nem csak a tengeri, hanem a szárazföldi határoknál is előfordulnak. Fontos a csempészeti hálókat eh, megszakítani, és a eh, legális útjait megnyitni a bevándorlásnak. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a kormányok vonakodó magatartása kapcsolódik a társadalomon belül érkezett angolattal is. Sokan félnek a bevándorlók miatt, illetve hogy a könyvük is alátámasztja, szükség van a bevándorlókra, és számosok miatt, a gazdasági hatékonyság miatt is, és nagyon fontosak a bevándorlók a haladás szempontjából is, a fejlődés szempontjából illetve a szociális társadalmi biztonság szempontjából is. Az én országomban 2008-ban a válsággal Portugáliából érkeztem, a bevándorlók száma drasztikusan csökkent évre, és A megszorító intézkedések miatt nagyon sokan hagyták el az országot a trojka döntései miatt. Hát most akkor mi a helyzet? Remélem, hogy a következő jelentésük, és ezt Guria úrnak is mondom, és a bizottságnak, a megszorítási intézkedések hatásáról a dél-európai országban olvastak-e, illetve az brain drain, brainről, az agyelszívásról, hiszen magas képzettségű fiatalok hagyják el ezeket az országokat, rájuk pedig nagyon is szükségünk van, és egy olyan ország esetében, mint Portugália, 50 évet kell visszalépnünk ahhoz, hogy ugyanazt a szintű bevándorlást megéljük mint három év óta, tehát 300 ezren hagyták el az országot 50 éve is, meg az elmúlt három évben is. Nagyon fontos a szociális kirekesztés problémája, különösen ami a bevándorlók gyermekeit illeti. Ez nagyon sok embert jelent, úgy tűnik, hogy a képviselők sem fogják fel azt, hogy ezekkel a politikákkal, amelyek a szociális ex exklúziót erősítik a dél-európai országokban, de nem csak ezekben az országokban, ezzel tulajdonképpen külföldi harcosokat teremtünk. Mindenkit kérek arra, hogy két percben szóljon hozzá a vitához, hiszen kicsúszunk az időből. Birgit Zippel a következő. Köszönöm szépen először is. Köszönetet szeretnék mondani ezekért a nagyon értékes jelentésekért és adatokért, hiszen nem új dolgok ezek tulajdonképpen, illetve azt gondolom, hogy a vitákból nagyon gyakran hiányoznak az adatok, annak alátámasztása, hogy milyen is a helyzet, és szomorú dolog az, hogy tagországainkban az a helyzet, hogyha valakinek szülei szegények, akkor az ember maga is szegény, illetve ha alacsony képzettségűek a szülők, úgy ez hát ruházódik a következő generációkra. Ez igen szomorú tény, és a tagországok nem dolgoznak ezeken a témákon, de az is igaz, hogy a bevándorlók gyermekei számára a helyzet még ennél is súlyosabb. Én egyetértek azzal, hogy mindez elfogadhatatlan humanitárius szempontból, gazdasági szempontok miatt is, és azt gondolom, hogy amikor a bevándorlók gyermekeiről beszélünk, akkor a folyamatos diszkrimináció számos területen igenis hatással van arra, amiről ma is beszélünk, például a radikalizációra. Hiszen a bevándorlók gyermekei úgy érzik, hogy még sokkal jobban diszkriminálva vannak, mint szüleik, hiszen eh, a szülők annak idején idegenek voltak, az adott országban integrálódniuk kellett, viszont gyermekeik már itt születtek, és úgy érzik, hogy az adott ország polgárai, és folyamatosan azt tapasztalják, hogy ez nem egészen így van. Tehát eh, igenis dolgoznunk kell mindezen Tehát hálás vagyok eh, ezekért az adatokért, és remélem, hogy ennek hatása lesz a bevándorlókra. Viszont eh, említenem kell azt is, hogy a saját gyermekeink, saját eh, polgári érdekében is dolgoznunk kell, de, mint említettem, a bevándorlók gyermekei esetében a helyzet még sokkal súlyosabb. Köszönöm szépen. Deroné asszony következik. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Köszönetet szeretnék mondani a tanulmányért, amely eh, visszhangozza mindezeket az üzeneteket, amelyeket eh, Vincentini úrral, Martin úrral megtapasztaltunk a meghallgatáson az elmúlt héten a legális bevándorlás témájában, illetve bizonyos országokban tényleges integrációs munkára van szükség. És ez egyetemen kiderül az önök tanulmányából is, illetve az elmúlt alkalommal ez világosan elhangzott. A beadás két verziója meglepő, a határok ellenőrzésének költségei, illetve a másik megközelítés az integrációt, a legális bevándorlást, gazdasági bevándorlást helyezi előtérbe, és ahogy Anna és Birgit Tippel is elmondták előttem, remélem, hogy ezt a jelentést többen fogják elolvasni, hiszen ez egy más megközelítést alkalmaz, gazdasági szempontból nagyon jó megközelítés. Köszönöm szépen! Thank you. The next. Köszönöm szépen. Mário a következő. Köszönöm szépen. Először is az OECD-nek szeretném megköszönni a jelentést, mert én 1997 óta foglalkozom integrációs kérdésekkel, az integrációs kutatásokkal, és a kutatók vártak erre a komparatív tanulmányra. Már régóta várják ezt, úgyhogy köszönöm. Egy dolgot azonban hiányolok. Jó lenne egyfajta áttekintés az integrációs szakpolitikákról a különböző országokban, mert ha megnézzük, hogy milyen különbségek vannak a különböző országok között, akkor sok minden magyarázhatja az integrációs szakpolitikákban megmutatkozó különbségeket is. Az OECD sok politikai, kompa, komparatív politikai elemzést végzett már, ez lehetne egy következő lépés. A különböző szakpolitikák hátterében meghúzódó különbségek, illetve az okok, hogy miért van az, hogy egyes országokban nincs integrációs szakpolitika. Valamint érdemes lenne megvizsgálni a multidimensionális teljes képet és kétdimensionális képet adó táblázatokat találkozunk itt a jelentésben, de talán érdemes lenne egyfajta integrációs indexet kidolgozni. Én észt vagyok, és mi kidolgoztunk egyfajta integrációs indexet, amelybe vele tartozik a, az állampolgárság, a használt nyelv, és más egyéb tényezők is. De hogyha az országok az összes országra vonatkozóan egyfajta integrált indexet kidolgoznánk, akkor az nagyon hasznos lenne mindenki számára, hiszen ez egy nagyon fontos eszköz lenne a kezünkben a különböző sztereotípiek elleni fellépésben. Hogyha ilyen adatokkal rendelkezünk és ilyen komparatív, összehasonlító, átfogó képpel, akkor az nagyon hasznos lenne. Kienge asszony a következő, tessék. Grazie, anch'io ringrazio i relatori. Köszönöm szépen az én szemszögömből is. Csak azt mondhatom, hogy köszönetet mondok a nagyon hasznos összefoglalásért. Olaszországban integrációért felelős miniszter voltam, és annak idején nagyon örültem volna, hogyha az én munkám során is ilyen dokumentum állt volna a rendelkezésemre. Úgyhogy nagyon is üdvözlöm, hogy ebben a formában a mai napon rendelkezésünkre bocsátották ezt a dokumentumot. Ez a dokumentum eh, másnál is inkább megmutatja, hogy vészhelyzet van, és ebből a vészhelyzetből valahogy ki kell keverednünk. Hogyha ugyanis megnézzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy mostanra már strukturális jelenségé vált a bevándorlás, és az a kötelezettségünk, hogy konkrét válaszokat találjunk erre. Úgyhogy ezért mindenképpen sürgősen szükséges egy közös megközelítésmódot, eljárásmódot kialakítani az integráció érdekében. Konkrét, konkrét projektek és konkrét kötelezettségvállalásokkal, ugyanis ez lesz majd csak az alapja a további eljárás módnak és annak, hogy az intézmények tanuljanak a civil társadalom jól bevált gyakorlataiból. Ugyanis az intézmények ezeket a jól bevált gyakorlatokat nem hasznosítják megfelelően. Hogyha a tényeket nézzük, akkor az lenne a megfelelő, hogyha projekteket egyetlen egy intézmény égisze alatt vonnánk össze, tehát az integrációs politikákat magukat is integrálnánk. Ez lenne egy megfelelő kezdeményezés, amely egyben arra is alkalmat biztosítana, hogy elgondolkodjunk azon, hogy a hosszú távú integrációs politika jól megalapozott, ellenőrizhető, verifikálható statisztikai adatokat igényel. Abból kell, hogy kiinduljon. És természetesen a helyi adott körülményekből. Természetesen ez a nemzeti politikákhoz való visszacsatolást is szükségesé teszi annak érdekében, hogy aztán nemzetközi szinten is megfelelően tudjunk cselekedni. Úgyhogy nagyon üdvözlöm azt, amit az előttem szólók is egyébként elmondtak, azt, hogy a tagállamoknak figyelembe kell venniük azt, hogy az igazi integrációs politika a szükséges most, ami végső soron ahhoz vezet, hogy az adott helyen a különböző emberek végül is békésen tudnak együtt élni. Köszönöm szépen, Gúria úr, szeretne válaszolni az elhangzottakra. Köszönöm szépen először is Melindának a megjegyzéseket, és köszönöm az együttműködés, amely, együttműködést, amely valóban példaértékű volt. Sajnos a felszólalónak kikapcsolódott a mikrofonja, és nem halljuk. Sikerült egy nagyon eredményes munkát lezárnunk együtt, jó eredményeket sikerült összegyűjteni a jelentésben, köszönöm a közös munkát. Ana Gomez azt mondja, hogy fejbe kell csapni a tanács tagjait ezzel a szöveggel. Hát én egy kicsit szofisztikáltabb módszerhez folyamodtam, mi másolatokat osztogatunk ebből. A munkatársaknak is adunk másolatot, sőt USB kulcsokat is osztogatunk a szöveggel, hogy ne kelljen annyi fát kivágni. De a vezetőknek is adunk ebből, minden vezetőnek ki fogjuk ezt küldeni, a G20-aknak, az EU-s vezetőknek és az összes OECD vezetőnek, az összes miniszternek is megküldjük, és minden politikai döntéshozónak az államtitkároknak, a főigazgatóknak, azoknak, akik megfogalmazzák a szakpolitikai irányokat a vezetők számára. A gond az az, hogy azt hiszem, mindenki egy kicsit túl van terhelve, ezt látnunk kell. Mindenki úgy érzi, hogy egyszerűen szinte túl sok ez a jelentés. Rengeteg információt, rengeteg számadatot tartalmaz, és ez egész problematika is rendkívül összetett. Itt jóval többről van szó, mint arról, hogy a megfelelő integrációs politikával rendelkeznek-e az országok. Az intézményekről is szól ez, a felkészültségről. És hát látjuk, Líbia darabjaira hullik, Szíria darabjaira hullik. Több millió ember kell át az ország határokon. Ez nem a jobb megélhetést megcélzó migránsok tömege. Nem egyetemre igyekeznek ezek az emberek, vagy egy jobb felé az életüket féltik. Úgyhogy ez egy kicsit másfajta jelenség. De a rendkívül drámai legutóbbi időszakig teljesen világosak a számok. Nettó pozitív pénzügyi haszon. Ez azt mutatja, hogy a társadalmaink számára hasznos a bevándorlás, ahelyett, hogy pénzbe kerülne az adófizetőknek. Ezt dokumentáltuk, Malmström asszony, Andor László, közösen dolgoztuk ki az első adatokat, amelyek kimutatják, hogy igenis hasznos a társadalmak számára bevándorlás. Hogyha nagyon magas a munkanélküliség, és ilyen hatalmas migrációs folyamok, ilyen hatalmas migrációs mozgás indul meg a világban, akkor lehet, hogy ez a hatás ez, ezt a hatást ez a jelenség semlegesíti, sőt, negatív előjelűvé válik, de e drámai eseményeket megelőzően pozitív hatással volt a gazdaságra a bevándorlás, sőt, tekintve a társadalmak előregedését, csak a bevándorlással lehet a gazdasági növekedést és a termelőikenységet fenntartani, és csak így beszélhetünk egyfajta gazdasági jövőről. Máskülönben a társadalmak előregednek, elzsugorodnak, összezsugorodnak, és egyre kevésbé lesz releváns Európa és az OECD országok. Fontos tehát, hogy erősítsük az integrációs politikáinkat, hiszen minden az integrációs politika sikerén múlik vagy bukik, ahogyan Anna Gomes is mondta. Látom, Nieder Müller úr már nagyon türelmetlen, és próbálja jelezni nekem, hogy beszéljek gyorsabban. Igen, tehát az egy ötöd az nagyon sok, és az egy harmad az még nagyobb számarány, ami a 15 évnél idősebbeket illeti. Ezeket a számokat idéztem korábban. Rendkívül nagy kihívást jelentenek ezek a számok. És nem csak a megszorításokkal függ ez össze. Én kételkedem abban, hogy ez csak a megszorításokra vezethető vissza. A megszorítások jóval nehezebb, eh, jó, sokat nehezítenek a helyzeten, mert a költségvetés zsugorodik, de az is egy fontos szempont, hogy a meglévő forrásokat jobban allokáljuk. Zippel asszony. Tények, tények, tények. Igen, intuitív módon ráéreztünk arra, hogy mi is a helyzet. Jó szándékúak voltunk eddig is, de a tények segítenek. Ezek eh, irányt adnak a gondolkodásunknak, és megakadályozzák azt, hogy személyeskedő vitákat, vagy ideológiailag meghatározott vitákat folytassunk, de még az éghajlatváltozás esetében is ezt látjuk. Az emberek mind egyetértettek abban, hogy létezik az éghajlatváltozás jelensége, a mérések a tudomány is alátámasztja. Ebben az esetben, a migráció esetében ez ideig azt hittük, tudjuk, hogy miről van szó, de most már biztosak lehetünk benne, hogy ez a helyzet, hatékonyabb vitát tudunk folytatni, mert rendelkezésre állnak az adatok. Ana Gomes azt mondta, az országokon múlik minden, igen, de az olyan szervek, olyan intézmények, mint a parlament, azok, akik üzenetet fogalmazhatnak meg, és ösztönzőleg hathatnak, és politikai védelmet is biztosíthatnak, hogy így fogalmazzak, arra vonatkozóan, hogy az országok aztán merjenek cselekedni. De Lombonfa asszony, remélem jól mondom a nevét, A kérdés a határokon történő ellenőrzés, az ebbe történő beruházás, az integrációba történő beruházás. A bevándorlók meg fogják találni a módját a bevándorlásnak. Én mexikói vagyok, ez azt jelenti, hogy nagyon jól ismerem a bevándorlás kérdését az én országomból több százezren próbáltak meg kivándorolni az USA-ba. Én az Egyesült Államokban több latin-amerikai, mint fekete-afrikai, A 300 millió, 300 millió az ő számuk a 600 millióból, és ebből 60 millió a mexikói. Tehát jól ismerem a problémát, ahogy Donald Trump úr is utalt a bevándorlásra. Van egy olyan benyomás, miszerint úgymond elsodorják az emberek a az embert az események. Tehát nem arról van szó, hogy félnének megosztani, amiük van, hanem hogy mindenki ugyanezt a szelet tortát kapja. Tehát amikor sokkal több ember között kell ugyanezt a tortát megosztani, akkor mindenkinek csak egy pici vékonyka szelet juthat. Nem erről van szó. Kérdés az, hogy eh, hogyan eh, integráljuk a bevándorlókat azért, hogy a gazdaság növekedhessen. Ez sokkal fontosabb. Ez a nagy kérdés. Éppen ezért a készségek, a kompetenciák kérdése rendkívül meghatározó. Az átképzés nem csak az oktatást jelenti, foglalja magába mert hát itt a szakmai képzésről is szó van, folyamatos képzésről, stb. stb. Minden vállalkozásnak úgymond egyetemmé kell válnia. Ehhez pedig koordinációra van szükség az intézmények, a szakszervezetek, a munkavállalók között, és természetesen a kormányjal is. Lejárt a hozzászólási időm. Az integrációs politikákat illetőleg eh, eh, eh, a multidimensionalitás valóban szükséges, és az indexet illetőleg mi nem próbálunk rangsorokat felállítani. Kienge asszony? Totalmente d'accordo. Önnek csak azt kívánom elmondani, hogy egyetértek azzal, amit mondott, A döntő az, hogy a tagállamoknak először is tudniuk kell, hogy mit akarnak, és aztán persze dönteniük kell. Mi mindannyian tehát folytatni vagyunk hivatottak ezt a vitát, a migrációs vitát, ami gyakorlatilag csak most indul el érdemben. és aztán ezért van az, hogy ilyen emocionálisan túlfűtötté válik néha ez az egész vita. Úgy gondolom, hogy ezek az információk, amik ebben a dokumentumban vannak, megalapozottá teszik majd az érvelésünket. It's very interesting. Köszönöm szépen, sajnos módon le kell zárni ezt a vitát, amely nagyon érdekes, de kifutottunk az időből, és még rengeteg napi rendi pontunk van ma délutára. Köszönöm mindkettejüknek, hogy eljöttek, hogy itt voltak. Köszönöm szépen a jelentést is, és köszönöm a munkájukat. Our next point. Következő napi rendi pontunk az Európai Adatvédelmi Biztossal kapcsolatos. Az Európai Adatvédelmi Biztos ismerteti a 2014-es 2014 éves jelentést. Örömmel üdvözlöm itt Giovanni Butarelli, Európai Adatvédelmi Biztos, ő fogja nekünk bemutatni a 2014-es jelentést. Ez egy átmeneti év volt, hiszen a az átmeneti időszakot öleli fel, a két adatvédelmi biztos váltotta egymást. Üdvözlöm Butarelli urat, és köszönöm szépen az által elvégzett munkát. Először is megadom önnek a szót, hogy mutassa be a jelentést, és utána megnyitom a vitát. Butarelli úr, parancsoljon. Kedves elnök úr, kedves európai parlamenti képviselők, szakbizottsági tagok, a mai nap egy átmenet végét jelképezi az intézményünk számára. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önökkel újra, és bemutassam önöknek ezúttal az Európai Adatvédelmi Biztos 2014-es éves jelentését. Az intézményi kontinuitás, folytonosság felől egy proaktívabb szerepvállalás felé mozdulunk el, azzal, hogy a digitális Európa előtt is nagyon nagy kihívások állnak. Kinevezésem alkalmával, kinevezésünk alkalmával önök az én helyettesemet és engem is arra szólítottak fel, hogy vállaljunk globális horderejű szerepet, konkrét ajánlásokat és gyakorlati megoldásokat tegyünk le az asztalra kollégám és én gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk mind a nemzeti, mint az európai szinten, ezért eh, nagyon szívesen az önök rendelkezésére is bocsátjuk a szakértelmünket, hogy megoldásokat találjunk közösen. Az Európai Unió az adatvédelem kérdésében mindenképpen egységesen lép fel, és a tengeren túli partnereinkhez is nagyon szoros kapcsolatok fűznek bennünket. Nagyon szívesen rendelkezésükre állok az érzékenyebb dosszié kérdésében is, például amely a PNR-t illeti az utas, utas nyilvántartást. Több száz módosítót nyújtottak be ezzel kapcsolatosan, és Kirkhope jelentés úr herkulessé feladattal szembesült, hogy megoldást találjon illetve egy kompromisszumot találjon, ugyanakkor azonban az adatvédelmi biztos felkérték, azaz engem felkértek arra, hogy januárban vitassuk meg ezt a kérdést, és a rendelke, rendelkezésre adatok rendelkezésre állnak, arra vonatkozólag, hogy támasszuk a PNR szükségességét és megvalósíthatóságát, de önök a döntéshozók, és önök is tudják, hogy a lehetséges művészete a politika sokszor. Nekem tehát az a szerepem, hogy őszinte és szakértelmen alapuló tanácsot adjak önöknek munkájuk során, ami az adatvédelem és az egyének jogainak védelmét illeti. 2014, a 2014-es évre a jövőben úgy emlékezhetnek, mint egyfajta vízválasztóra az adatvédelem szempontjából. A, az adatvédelem elmozdult a gyakorlati megvalósulás felé. A mi intézményünk számára 2014-es év egy átmeneti év volt, és bizonytalanság jellemezte azt, mert a kinevezési eljárás elhúzódott, a jelentésből azonban, amelyet egyébként megkapott az önök főtitkársága, és most már három különböző nyelven elérhető itt a teremben is, az látható, hogy tavaly is az előző évekre jellemző sztenderdeknek megfelelően teljesítettünk. Az Európai Bíróság 2014-ben nagyon fontos ítéleteket hozott a felügyelet és az adatok tárolása kapcsán, és az adatok kereskedelmi célú felhasználása kapcsán is, gondoljunk például a Google Spanyolország esetre, illetve a Right to be Forgotten kérdéskörre. Az én intézményem szakértelemmel támogatta az ezzel kapcsolatos folyamat során a jelentéstevőket, árnyék jelentéstevőket, ha megnézzük azonban a tavalyi évet, azt is elmondhatjuk, hogy az Európai Uniós döntéshozók a lehallgatások időszakát követően arra jutottak, hogy az, adat, az Európai Uniós globális partnerek közötti adatfolyamokat továbbra is szabályozni kell, illetve még inkább szabályozni kell. Ezért fogalmaztunk meg stratégiai iránymutatásokat erre vonatkozóan. Különösen a tanácsot felszólítottuk arra, hogy vonja le a múlt tanulságait, és alkalmazza gyakorlatban is az Európai Bíróság határozatainak rendelkezéseit. Emellett konkrét iránymutatásokat is megfogalmaztunk arra, hogy az adatvédelmi koncepciót hogyan lehet beépíteni a különböző szakpolitikákba. Jelen pillanatban az Európai Bizottsággal dolgozunk azon, hogy ez megvalósulhasson. Négy hónappal ezelőtt a folytonosságra és a változásra vonatkozólag egy jelentést készítettünk. Ez egy olyan terv vagy program, amely a különböző partnereinkkel folytatott bilaterális és nemzeti szintű együttműködést is magában foglalja, valamint a különböző független adatvédelmi szervezetekkel való együttműködést is. A munkák lényegét az képezi, hogy megvizsgáljuk az Európai Uniós intézmények hogyan kezelik, illetve az Európai Unió országaiban hogyan kezelik a különböző személyes adatokat. Panaszok is érkeztek hozzánk, amelyek igen súlyos kérdésekre vonatkoztak, Nyolc alkalommal helyszíni vizsgálatot tartottunk, például a parlamentben, a bizottságnál, és másutt, is. egyfajta adatvédelmi kultúrát szeretnénk elterjeszteni az EU-s intézményekben, együttműködve az ottani munkatársakkal, az adattranszferek kérdésében és a különböző összeférhetetlenségi kérdésekben is próbálunk tanácsot adni. Emellett eh, azon is dolgozunk, hogy felmérjük a, az új technológiákhoz kapcsolódó adatvédelmi következményeket. Tavaly elkezdtünk proaktívabb módon fellépni tanácsadói tevékenységünk keretében. A jelentésünkben ezért, amellett, hogy fontos intézkedésekre teszünk ajánlásokat, más egyéb kiadványaink is vannak, amelyeket közzé, közzétettünk, például a digitális gazdaságban az adatvédelem megvalósulására vonatkozó kiadványunkat. Emellett számos más egyéb kiadványban is közreműködtünk, olyanok esetében például, ahogy, ahol a legitim érdekekről van szó, arra vonatkozólag, hogy személyes információkra vonatkozó adatokat feldolgozzanak, tároljanak, és így tovább. Egy kezdeményezéshez is csatlakoztunk, amely a Nemzeti Adatvédelmi Intézmények, kutatók, tudósok együttműködéseképpen jött létre, és amely olyan gyakorlatokat kíván kialakítani, amelyekben az adatvédelmi megfontolások fontos szerepet kapnak, de olyan gyakorlatokat is, ahol az adatvédelmi mechanizmusok eleve beépülnek a különböző internetes alkalmazásokban és szolgáltatásokban. Ami az adatvédelmet életi, még mindig nagyon nagyok az elvárások az irányban, hogy Európa mit tesz majd az elkövetkezendő hónapokban. Az európai országok hátrányba kerültek ezen a téren, és most itt a lehetőség, hogy az adatvédelmi politika területén vezető szerepet vállaljunk. Jelen pillanatban a Indiában, Kínában és más egyéb fontos országokban adatvédelmi mechanizmusokat dolgoznak ki, informális módon is folyamatosan zajlanak a tárgyalások, odafigyelnek arra, hogy itt is milyen döntések születnek. Az adatvédelmi reformra vonatkozó háromoldalú egyeztetés megindult, most már lassan lezárul ez a munka, jó irányba haladunk, de fontos, hogy mindannyian megértsük, mennyire fontos ez az új jogszabály. Nem követhetünk el hibákat. Ez egy olyan reforma, amely a polgárok következő generációjára fog vonatkozni, az úgynevezett Z generációra. Ők most még kamaszok, az elmúlt 15 évben születettekre gondolunk itt elsősorban, ők már érintőképernyőkkel nőttek fel, és közülük a legsikeresebbek nem csak használni fogják az új technológiákat, hanem programozni fognak, ők fogják alakítani a jövőben ezeket a technológiákat. Ezért úgy kell alakítanunk a reformot, hogy az helytálló legyen és időtálló legyen. Egy olyan reformra van szükség, amely az egyént helyezi a középpontba és az emberi méltóságot. Továbbra is szakértelemmel és tanácssal állunk azonok rendelkezésére. Egy mobil app, mobil alkalmazás révén fogunk közzétenni hamarosan egy újabb kiadványt. Ez egy felhasználó barát módja a közzétételnek, és így mindenki hozzáférhet a világon, aki hozzá szeretne férni. Fontosnak tartom, hogy ez a közlemény is önöket szolgálja, az önök rendelkezésére álljunk szakértelmünkkel. A, ez a, és ez a kiadvány az új adatvédelmi szabályozás tervezetét fogja elemezni, ezzel kapcsolatosan fog bizonyos ajánlásokat meghatározni, megfogalmazni. Szeretnénk, hogy a reform során megmaradjanak a biztosítékok, amelyek eddig is érvényben voltak, Szeretnénk, hogy hatékonyabb legyen az új szabályozás, mint a régebbi volt, és fontos, hogy az elkövetkezendő 23 évben használható legyen ez a szabályozás. Jövőorientált kell, hogy legyen technológiailag semleges, a KKV-k számára a gyakorlatban is használható. Olyan szabályozás, amely nem emel túlzott bürokratikus akadályokat. Fontos, hogy az egyablakos ügyintézés rendszere is működjön, de az úgynevezett de az egyszerűsítés útján is el kell indulni, hiszen az egyszerű szabályok általában hatékonyabbak is. És a társadalomban tapasztalható technológiai változást is természetesen nyomon kell követni. A nagy adatgyűjtés immáron valósággá vált, az internetes tevékenység, a közösségi hálók, és így tovább mind-mind ebbe az irányba mutatnak. Az egészségügyben, a közlekedésben ez nagyon hasznos, növeli a hatékonyságot, ugyanakkor azonban fontos az adatvédelmi szabályokat is szem előtt tartani, amelyek az Európai Unió elsődleges joganyagának szerves részét képezik. Oly módon kell az új technológiákat hasznosítanunk, hogy eközben az egyének alapvető jogai ne sérüljenek. Remélhetőleg a munkánk során sikerül betekintést nyújtani az új technológiák erkölcsi következményeivel is, az erkölcsi, etikai vetületbe Szeretnénk lehetővé tenni a szabályozók számára, a döntéshozók számára, és az érintett körök számára összességében, hogy megfelelően tudjanak szembesülni a kihívásokkal. Tisztelt szakbizottsági tagok, zárásképpen Péter Hustings elődömet szeretném méltatni. Péter szinte közel 11 évig vezette ezt az intézményt. Az ő hivatali ideje alatt indult el ez az intézmény, és nőtt fel a kihívásokhoz az elkövetkezendő hat hónapban. Most meg kell mutatnunk azt az Európai Unióban, hogy globális vezető szerepet tudunk vállalni, és pozitív irányba tudjuk megváltoztatni a polgárok életét. Intézményem Péter tapasztalataira támaszkodva, illetve az ő munkájára támaszkodva továbbra is az önök rendelkezésére elköszönöm szépen a figyelmüket és most szimbolikusan is átnyújtanék egy másolatot a jelentésünkből, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen az előadást. Buterelli úrnak nincs sok ideje, kb. 30 perc múlva el kell mennie, ezért kérnék mindenkit, hogy röviden szóljon hozzá. Öten iratkoztak fel. Thank you for the presentation and Köszönöm, köszönöm szépen az előadást és az éves jelentést. Azt gondolom, hogy a mostani pillanat jó ideje a kihívásokról szóló vitának, közös kihívásaink vannak a Libe számára, a parlament számára, és az önök hivatala számára is. Először is ön mit gondol arról, hogy hogyan tudják támogatni és tanácsal segíteni a trialógus folyamatában ezeket a témákat, a GDPR-ről elindítottuk a triálógust, és azt gondolom, hogy az önök tudása, az önök intézményének tudása nagyon fontos. Nagyon fontos lenne egyszerűsíteni bizonyos megoldásokat, és hogyha erre lehetőség van, akkor ezt hogyan valósítsuk meg? Ezt szeretném megkérdezni. Képzésem az előadáshoz kapcsolódik. Az úgynevezett alkalmazási terv, amely az általános adatvédelmi rendelet megvalósításhoz nélkülözhetetlen. Itt azt gondolom, hogy a GDPR-ről szóló vita nem fog lezárulni az év végén. A kemény munkát az érintettekkel el kell e, indítani, illetve a nemzeti tisztviselők kinevezetés is előmozdítani. Ez ön számára is e, cél, és ön mit gondol arról, hogy ön és a hivatala hogyan tud részt venni majd ebben az alkalmazási tervben, illetve hogyan tudják erősíteni a magánszére védelmét, az adatvédelmet. Harmadik megjegyzésem új jelenségekhez kapcsolódik. A digitális belső piacról elindult a vita Európában, és teljesen új kihívások mutatkoznak meg, meg az e is kapcsolnak, a robotikához. Önök hogyan terveznek a mi munkánkban részt venni? És az utolsó megjegyzés végül. Nem szeret szeretnék túlságosan hosszan beszélni. Ön mit gondol arról, hogy az e-privacy irányelvet hogyan tudjuk tovább erősíteni, hiszen ez egy nagyon fontos kiegészítő megoldás lehetne a GDPR mellett, amint majd lezárul az ezzel kapcsolatos munka. Koei úr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Butareli úr, nem fogok visszatérni a jelentésre. Most nincs erre időnk, nem tudtam ezt még elég részletesen elolvasni, de nagyon jók a benyomásaink az önök munkájáról, és osztozunk véleményében is. Péter Hastings is kitűnő szakember volt, a jövő évben pedig eh, az első elem jelentésüket fogjuk tudni elemezni majd a csapatmunkának köszönhetően. A kollégáim már számos kérdést feltettek. Még szeretném kérdezni önt véleményéről a tanács és a parlament munkáját illetően, ami az irányelvet, illetve a rendeletet illeti illetve szeretnék három területre vonatkozó kérdéseket feltenni. Mi a véleménye a tárgyalások eredményéről eddig? Mi úgy érezzük, hogy megfelelő irányba tartunk, Ön bevezetőjében elmondta, hogy az EU szeretne egy magasabb szintű adatvédelmi hálózatot kialakítani. Olyan ez a cél megvalósítható-e? Második kérdésem az eljárásra vonatkozik, mint ahogy tudja, a parlament már az elejétől fogva csomagként szeretné ezt kezelni, a rendeletet és az irányelvet, ez pedig nem volt váratlan számunkra, a tanács hajlandó a rendelethez ragaszkodni, illetve ezeket a dolgokat elfogadni, mint az irányelv értelmében. Azt gondolom, ez a téma újból meg fog nyílni. Az emberek nem szeretnek időt vesztegetni, és ez megoszthatja a tárgyalásokat. Tehát ha rendeletről van szó, akkor itt valószínűleg gyorsabb lesz a megállapodás, mint az irányelvnél. Ön tett egy megjegyzést az új eszközre vonatkozóan, és nem értettem egészen pontosan, hogy ön azt mondta-e, hogy ez az eszköz azt jelenti, hogy cikkenként megyünk végig az anyagon, a trialóguson, vagy egy másik kérdésre utalt. Köszönöm szépen. Birgit Zippel a következő. Köszönöm szépen. Először is felhívnám a figyelmet arra, hogy mivel a digitalizációban bizonyos felmények vannak, magasabb szintű védelmi standardokra van szükség a magánszféra védelme érdekében, magánadatokok védelme érdekében, és sajtóközleményéből kiemelnék egy mondatot, amikor ön azt mondta, hogy a jelenlegi adatvédelmi irányelv azt mondja ki, hogy a technológia az embert kell, hogy szolgálja, és nem fordítva. Én ezzel teljes mértékben egyetértek, viszont néha az a benyomásom, hogy tulajdonképpen a mostani vita, amikor a digitális piacról beszélünk, pont ellenkező irányba mehet, mivel a piac esélyeiről beszélünk, a vállalatok lehetőségeiről, de arról a kérdésről nem esik szó, hogy ennek a polgárokra, munkavállalókra milyen hatása lehet. És van egy további kérdés, amelyre választ kell találnunk, hiszen a politikusok és nagyon sok polgár úgy érzi, hogy hát Mindegy, hogyha valaki mindent tud rólam, hiszen nincsen takargatni valóm, de minél több adatot gyűjtenek, és itt nem az adatok gyűjtéséről van pusztán szom, hanem ezek profilírozásáról, elemzéséről, az emberek alul alábecsülik azt, hogy mit történhet egy szép napon, hiszen ezeknek az elemzéseknek hatása van, következménye, lesz lehet pozitív is, hogy például pozitív ajánlatot kapnak, de negatív hatások is lehet, például többet kell fizessek a biztosításomért, és az elemzők mondjuk azt mutatják ki, hogy én rossz fogyasztó vagyok, és az is lehet, hogy bizonyos szolgáltatásokból kizárnak. Éppen ezért nagyon fontos az adatvédelem. Ma a sajtóban azt olvastam, hogy a PayPal nem jó dolog, eddig mind, mindenki azt hitte, hogy ez egy biztonságos módja az interneten történő fizetéseknek, viszont most megváltoztatta a PayPal a feltételeit, és ha valaki használja a PayPal-t, akkor címét, eh, nevét adja meg, eh, számlaadatait, eh, fotóját, és ők azt tehetnek az adatokkal, amit akarnak. Hát az egyetlen kivezető út, ha ezt nem használjuk. Tehát lehet, hogy jobb a helyszínen könyvet vásárolni, de ne ez legyen a megoldás. Azt gondolom, hogy mindaz, amit megtehetünk az adatok védelme érdekében, az már egy fontos lépés lehet, egy adatvédelmi csomag, egy olyan csomag, amely eleget tesz az említett összes kritériumnak. Köszönöm szépen, Birgit. Albrecht úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Nem szeretném megismételni azt, amit Bóni úr, Koai úr eh, és eh, Szepa úr elmondtak. Ezek nagyon fontos kérdések számunkra, különösen az, hogy megtudjunk többet a folyamatban lévő vitáról, ami a rendeletről szól. Engem rendkívül mértékben érdekel az, hogy önök mit gondolnak azokról a feltételezésekről, hogy mindkét szöveg, a tanács és a parlament elképzelése is akadályozhatják az innovációt, vagy a növekedést. Ezekkel kapcsolatban szeretném önöket megkérdezni. Egyetértenek-e azzal, hogy az ellentmondás a személyes adatok védelme között van, és másrészt pedig a, az adatok továbbítása között. Tehát itt egy kölcsönös támogató kapcsolat létezik a kettő között, és a legtöbb tagország ezt támogatta ebben a házban, a reformok kialakításánál. Nagyon fontos, hogy erre típusú vitára térjünk vissza. Azt gondolom, hogy eltávolodtunk ettől a vitától, és most nagyon sokan mondják azt, hogy vagy az egyik, vagy a másik szöveget kell választani, nem a kettőt együtt. Nem tudom, hogy technikai szempontból ez hogyan megvalósítható, erről szeretnék többet megtudni. A második megjegyzésem. Érdekel továbbá az a kérdés is, hogy önök hogyan értékelik a jelenlegi vitát a személyes adatok használatának arányosságát, illetően biztonsági adatokra. Az EU-s tagországokban még mindig folyik a vita a telekommunikációs célú adatfelhasználásról, illetve az utasadat nyilvántartás visszatartásáról, és az EDPS is készített ezzel kapcsolatban véleményt. Hát meg szeretném kérdezni, hogy Önök mit gondolnak a vita jelenlegi állásáról, illetve arról, hogy hogyan tudunk több arányosságot megvalósítani. Tehát, ha vannak tanácsaik, úgy ezeket szívesen várjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gomez asszony parancsoljon. Köszönöm szépen. Butarelli úr, ezt szeretném öntől megkérdezni, hogy követte a nemrégi fejleményeket a tárgyalásokon az EU és az USA között az adatvédelem témájában, illetve az USA bizonyos változtatásokat akar bevezetni, um, de az EU-s állampolgárok esetében más szabályozást szeretnének. Meg szeretném kérdezni, az EDP ezt megkérdezték el a TISA megállapodásról, amelyet a bizottság az EU nevében e, tárgyal a WTO-nál. Minél többet e, hallok a TISA megállapodásról, ez a deregulációról szól a szolgáltatások területén, illetve egy olyan területről van itt szó, ahol az adatok ellenőrzése nélkülözhetetlen. Éppen ezért szeretnék ezzel kapcsolatban több tájékoztatást kapni. Végül pedig az önök feladata többek között a megerősítés, a felügyelet, nemzeti hatóságokkal az interakció, A saját országunk kapcsán különösen aggaszt az, hogy nemzeti hatóságunk kitűnő jelentéseket készít, és felhívja a figyelmet nagyon sok problémára a jogalkotásban, vagy a gyakorlatban. Például a nemzeti hatóságunk megerősítette azt, hogy volt az adózásnál egy VIP-s lista, amely teljes mértékben diszkriminatív jellegű, de a Nemzeti Adatvédelmen köszönhetően ez sikerült közzétenni, kiderült azt, hogy több ezer ember, aki nem tartozik adóhatóságainkhoz, cégek konzultánsai az adófizetők adatait elemzik, és ezzel vissza is élhetnek akár. az a tény, hogy szinte semmi nem változott, a hatóság véleményének ellenébe megy. Önök mit tesznek annak érdekében, hogy támogassák ezt a folyamatot, illetve megerősítsék? Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Mário Köszönöm Buttarelli úrnak a jelentését. Számomra a 2015-ös célok az egyik legérdekesebb téma, illetve az árnyéki jelentéstövőkhöz csatlakoznék. Nagyon érdekel ez az eszköz, amire önök javaslatot tettek, hiszen trilógusban járunk és 14-én elindul a szöveggel kapcsolatos vita. Azt gondolom, hogy önök egy kicsit késésben vannak. Mi nem tartozunk ahhoz a generációkhoz, akiknek ön azt javasolták, hogy ez majd a mobiltelefonos applikációként is meg fog jelenni. Ez námunkra nem segít túl sokat, tehát jó lenne itt egy gyakorlatilasabb megoldást találni. Egy további kérdés, amely a rendeletre vonatkozik, ami az új kívásokat éltek, cloud computing, a nagy ö, adatok. Ön mit gondol? Hiányzik-e valami az új rendeletből? Például a az ellenőrzés és a továbbítás közötti kapcsolatot, például, hogyha a továbbítás cloud computingon keresztül valósul meg. És amikor a konszenzusról beszél, akkor elképzelhető -e ez a konszenzus a nagy volumen adatok esetében is. Mert hát jó lenne ezt a, az ablakot megnyitni a jövő felé. Önök mit gondolnak a mi rendeletünk szövegéről? Létezik -e egy hiátus, egy jelentős szakadék a kettő között, és hogyan tudjuk ezt átidalni? Harmadik kérdésem a kommunikációs képzési részre vonatkozik a jelentésben. Nagyon sok kérdés valószínűleg meg a specialisták esetében. Ha most megnézzük a fiatalabb generációkat, de ha az idősebbeket nézzük, akkor is igaz ez. És megpróbáltam általános megközelítést kidolgozni az iskolákra vonatkoztatva. A tagországok egészen más, ter- más helyzetben vannak a digitális agendát illetően. Nagyon fontos, hogy a gyerekek az összes országban ugyanolyan képességekkel, lehetőségekkel bírjanak a digitális higiénia kialakításában. Az önök szerepe mi? Köszönöm szépen, Butarelli úr, kérjük válaszoljon. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon érdekes kérdéskört. Szívesen maradnék több napot is itt önökkel, hogy ezekről a kérdésekről beszélhessünk mert hát én ezt egy következő eszmecserét történő meghívásként értelmezem. Ami Bóni úr kérdését illeti, mi ma szeretnénk eh, szerepet játszani, szerepet betölteni. Mi független intézmény vagyunk, tehát nem eh, tárgyalunk, eh, nem vagyunk formális része a trialógusnak, de legfőbb közvetlen tanácsadói vagyunk a jogalkotóknak, és a bizottságnak is. A problémák megoldásában szeretnénk részt venni, nem problémákat szeretnénk gyártani. Az adatvédelemben ez a 23. ledolgozott évem. Nem, ez az az ideális reform elképzelés, amit én megvalósítanék. Tehát, hogyha arra kérnénk, hogy másik szöveget készítsek, akkor a jelenlegi javaslattól valószínűleg eltérnék. Nagyon fontos a mostani szövegre összpontosítani. Nagyon fontos tehát a határokon belül maradni, viszont megakadályozni a alkotót abban, hogy hibákat vésen. Ennek egyszerű oka van, és ö, megismétlem, hogy a világon mindenki felénk tekint, és tökéletes eredményt várnak. Októberre várjuk a határozatot a tanácsban. Júliusban elkészítendő szöveg, szeptemberre véglegesedik majd. Alapvető preambulum bekezdésekkel kiegészítve, és szeretnénk az irányelvvel kapcsolatban időben elvégezni a munkát. Meg kell, hogy várjuk a tanács szövegét. Márciusban indult a munka, de meg kellett várjuk a végső szöveget júniusban. Amit pedig a megvalósítási tervet illeti, itt nagyon sok munkát kell elvégeznünk, és azt eh, várjuk, hogy a reformot sikerül majd elfogadni, év végéig szeretnénk ezt elfogadni, de természetesen idő lesz a formális elfogadáshoz. A 28. verzió elfogadásához fontos ezeket a verziókat egymással összevetni, tehát a hatályba lépés valószínűleg a jövő év júniusában, júliusában várható. Nagyon fontos döntéseket kell meghozni, és én látok itt az átmeneti időszakkal kapcsolatban egy manőverezési marzsot, az európai adatvédelmi testület elkezdi majd munkáját, mit teszünk a delegált és megvalósítással a jogi aktusokkal, nagyon fontos eltávolodni a soft jogalkotásról, a legjobb gyakorlatokat, rugalmassá kell tenni annak érdekében, hogy ezeket az igényekhez lehessen igazítani, és nagyon fontos, hogy ezek erőteljesebb hatóságoktól érkezzenek. Jurva biztos szorosan szeretne együttműködni velünk, illetve mi nyújtjuk a titkársághoz, titkárságot ez a munkához, nem pusztán szolgai szerepet töltünk be. Fontos, hogy a kollégák szelektív módon, bilaterális módon tudjanak együtt dolgozni a közös fellépések témájában is. A testületnek maximum 12-15 ügyet lehet adni évente a konzisztens mechanizmus értelmében. Ez nagyon sok munkát jelent, és a jövőben megmarad a tanácsadói szerep. A tanácsadói szerep mellett ugyanazokkal a személyekkel meg kell próbálni többet tenni, tehát ez a kihívás ami az új jelenségeket illeti, illetve azt, hogy ezek mennyire valóban új jelenségek, a stratégiámban elmondtam azt, hogy szeretnénk egy független intézmény lenni, megfelelő technológiával, és nem csak a magánszférát, a a adatvételmet támogatjuk, hanem a DPA-kat is nagyon fontosnak tartjuk, és a Task Force-unk is hamarosan elindul. Az iPen hálózat felállítása nagyon sikeres volt, és már a harmadik kezdeményezésre kerül hamarosan sor. Mint említettem, tervem az, hogy szeptemberben egy missziót indítsunk. Szeretnénk a fejlesztőkkel, dizájnerekkel együtt dolgozni, elébe menni bizonyos kihívásoknak, illetve szeretnénk azt, hogyha az EU szabályai hatékonyak lehetnének, ami pedig a magánszélre vonatkozó irányelvet illeti, itt a válaszom egyszerű, nagyon fontos ezt kiigazítani. Én azt szeretném, ha ez két lépcsőben valósulna meg. Annak a munkacsoportnak voltam elnöke, amely 96-ban elkészítette az első Telekom javaslat eh, vázlatát, most pedig abban áll a kihívás, hogy biztosítsuk a reformmal történelmi teljes mértékű összhangot. Um, utolsó pillanatbeli változtatásokat kérnek tőlünk, de nagyon fontos ezeken elgondolkodni, és az irányelvet fontos, hogy olyan rendelkezések váltsák fel, amelyek majd felváltják a rendeletet, tehát itt a tagországok számára nincsen um, további játéktér. Koelyú, nagyon fontosnak tartom, hogy a jogi keret megfelelően robusztus legyen. Ami a munkát illeti, jó úton járunk-e, avagy sem. Ez a kérdés még nyitott, és azt gondolom, hogy felmerül a kockázata annak, hogy bizonyos feltétek, a legitim érdekek és egyéb területeken nem jó irányba tartunk. Felmerül annak kockázata, hogy bizonyos védzáradékokat minimalizálunk, de nemzeti szinten túl sok teret adunk a kiigazításokhoz. A bűncsekmények megelőzésénél külön kell dolgoznunk az irányelvel, tehát én szeretném ezt a vitát átláthatóvá tenni. Nem azért, mert nem bízunk meg önökben, hanem azért, mert a világon ma mindenkinek értenie kell, hogy milyen munkát végez a parlament egy ilyen nagyon érzékeny kérdésben. Fontos, hogy ez csomag maradjon, és én bízok abban, hogy az Európai Tanács erről csomag formájában egyeztet, illetve arra bátorítom önöket, hogy az EU-s intézményekre is terjesszék ki a reformot. Gomez azt, hogy megkérdezte tőlem azt, hogy hol is járok. Nagyon fontos a mi holnapi modernizáció, illetve hogy ezek a szabályok ugyanaznap léphessenek hatályba, nem úgy, mint 2004-ben. Vannak a nagy volumenű IT-s területek, ahol bizonyos tevékenységeket ellenőrzünk, amelyeket a bizottság végez, és az adatbázisoknak is szerepe van a tagországoknak is, és nem dolgozhatunk különböző szabályok mentén. Ezt a munkát ma végezzük el, ami a, az alkalmazásokat illeti. Itt lehetőség van arra, hogy ez a szöveg átvihető legyen, és online az összes fontos verziót meg fogjuk osztani önökkel, papírformájában is, de ezt a verziót le is teszteltük, és néhány másodperc alatt ez lehetővé teszi a csapdák definiálását, például egészségügyi adatok, genetikai adatok. Szipper asszony, köszönöm szépen támogatását, idézni szeretnénk az Euróbarométer felmérésének eredményeiből júniusban. 20 years after the introduction of the directive, 20 évvel az irányelv bevezetése után 1945-ben pusztán 15%-a megkérdezetteknek érzi úgy, hogy teljes mértékben ellenőrzése alatt tartja az adatokat. Ami személyes adatok tételét illeti, 71%-a a megkérdezetteknek úgy érzi, hogy ezt el kell, hogy fogadja. És 10-ből egy megkérdezett azt mondja, hogy ő megfelelően, őt megfelelően tájékoztatták az adatgyűjtésről. Tehát még komolyan beszélünk. Lehet, hogy a jogalkotóknak ez nincsen mindig ínyére, de nagyon fontos, hogy ez a testület felelősséggel tartozzon. Köszönöm. Data uh, requires... Ábrecht úr, a big data, big data szintű védelmet követel meg, a nagy volumenű adatoknak megfelelő védelmet kell biztosítani. Mi vagyunk az elsők, akik elismerték, hogy a nagy volumenű, nagy adatcsomagoknak van előnye is, de az innováció és a növekedés csak akkor biztosítható, ha megfelelő biztosítjuk, megfelelő szinten biztosítjuk az adatok védelmét és ami az arányosságot illetve, illeti, illetve a megfigyelést, úgy gondoljuk, hogy a 15-ös cikke vág ide. A vonatkozó rendeletnek. Gomez asszony az EU-USA e tárgyalásokról tegnap volt egy nagyon fontos workshop az USA beli jogorvoslati lehetőségekről. Történt itt előrelépés, de még mindig nem ideális a helyzet. A ttip kapcsolatosan vannak előrelépések, de az alapvető jogokról úgy gondoljuk nem lehet tárgyalni. Az adatvédelem továbbra is az előtérben van, véleményünk szerint. Az adatvédelmi kultúra megfelelő szinten van, úgy gondoljuk, de még mindig a folyamat elején vagyunk, az elszámoltathatóság mindenképpen a megfelelő adatvédelem részét kell, hogy képezze, és a felügyelet itt az egyik fő feladatkörünket képezi. Laurisztin asszony. Ami a közös felelősségre vonhatóságot illeti, illetve felelő, a közös felelősséget, tavaly azt hiszem sikerült megtalálni a megfelelő választ ezekre a kérdésekre a felhő alapú szolgáltatások esetében és a beleegyezés kapcsán is. Úgy gondoljuk, hogy itt is azért még van mi javítani. Egyetértek a másik felszólalóval is, aki azt mondta, hogy fontos a tájékoztató kampány megszervezése. Köszönöm. Köszönjük szépen Buterelli úrnak, köszönjük az előadást, és köszönjük, hogy itt volt ma délután. Köszönjük. Következő napi rendi pontunk. A felügyeletről szóló francia törvénytervezet. Minden bizonyal tudják, hogy az új francia törvénytervezetet eh, vizsgáltuk az EU-s eh, szabályozással és a szerződésekkel való kompatibilitása szempontjából, mivel hogy ez a kompatibilitás megkérdőjeleződött. A LIBE szakbizottság tagjai szeretnék megvitatni hogy milyen alapon engedélyezhető a hírszerzési szolgálatok részéről elvégzett felügyelet, és fontosak itt az adatvédelmi megfontolások és többek között. Tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság a szerződések őre, itt van velünk Francisco Fonseca Morillo, az Európai Bizottság büntetőjogi igazgatója, aki be fogja mutatni nekünk azt, hogy hogyan is gondolkodik az Európai Bizottság erről az új törvénytervezetről parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság szempontját fogom ebben mutatni, avagy sem, de azt mindenképpen ismerik, hiszen itt az Európai Bizottságban illetve itt az, a szakbizottságban többször is ismertettük Timmermans úr véleményét, erről is a felügyeletről általában. Mivel egy francia jogszabályról van szó, francia nyelvre váltok. Eh, mesdames, messieurs, donc, je vous remercie beaucoup de... Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást és köszönöm, hogy itt a bizottság nevében szólhatok. Engedjék meg, hogy először is megerősítsem, hogy az önök által nekünk küldött leveleket elolvastuk. Tibermans úr, Juroma, Juromova és Mavropoulos biztosok. Olvasták őket, tudomásul vették őket, ismerik az örök által benyújtott dokumentumokat, és Timmermans úr meg is válaszolta ezeket a leveleket egy héttel ezelőtt a bizottság nevében, ez pedig világosá teszi, hogy ennek a szakbizottságnak az aggodalmai nagyon is megalapozottak a véleményünk szerint, és azokat komolyan vesszük. Örülök, hogy itt lehetek, hiszen a technikai eljárás, technikai eljárás jogi ö, szempontoktól eltekintve azt is figyelembe kell vennünk, és látnunk kell, hogy az Európai Bizottság a magánszféra elleni támadásokat, hogyha azok megalapozottak, nagyon is komolyan veszi és komolyan kezeli. De először is a következőket szeretném előjáróban elmondani. Ahogy a parlament, úgy a bizottság is ismeri azokat az intézményi szempontokat, amelyek ezzel az új jogszabályjal ugye összefüggenek, és amely jogszabályt egyébként a francia törvényhozásnak mind a két kamarája, mind a két háza elfogadott. Ha nem tévedek, akkor a francia alkotmány alapján az a helyzet, hogy, je, hogy a jogszabályt az ugyan elfogadták, de még nem lépett hatályba, tekintettel arra, hogy még nem tették közzé. Azért, mert jogorvoslattal éltek e, ez ellen, a jogszabály ellen, nevezetesen az alkotmánybíróság, a francia alkotmánybíróság előtt. És tette ezt egyébként 100 francia képviselő. Tehát ez egy nagyon erősen átpolitizált kérdés, és javítsanak ki, hogyha tévedek, de egy ilyen nagyon erősen átpolitizált kérdésben azt kell, hogy lássuk, hogy maga a francia államelnök is csatlakozott a száz képviselő által az Alkotmánybíróság előtt előterjesztett jogorvoslati kérelemhez. Nos, nézzük most a mi saját intézményi szemszögünkből a dolgot. A mai napon, július másodikán először is eh, meg kell hagynunk a lehetőséget a francia alkotmánybíróságnak, hogy állást foglaljon úgy gondolom, hogy a jogállamisággal és a tagállamokban kibontakozó jogállamisággal szemben ezt az alapvető tiszteletet meg kell adnunk. Tehát a mi saját intézményi szemszögünkből jelenleg most egy nagyon fontos szakaszában vagyunk a folyamatnak, mert hogy az alkotmányosság, a jogszabályok alkotmányosságának legfőbb őre még nem foglalt állást a jogszabályt illetően. Tehát a törvényhozás elfogadta ezt a törvényt, Tudjuk, hogy a francia adatvédelmi hatóság mit mondott például az arányosság kérdéséről. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk, hogy a francia alkotmányosságnak a legfőbb őre mit kíván mondani ebben a kérdésben. Ugyanakkor szeretném leszögezni a következőket. Mi mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy június 23-án Timmermans alelnök formálisan megküldte önöknek a válaszát, amit ugye egy szóbeli választ igénylő kérdésre eh, terjesztett elő. És ebben a válaszban két dolgot mondott, amit én most itt idéznék. Potenciálisan felvethet nagyon fontos jogi kérdéseket. Tehát ezzel, e, ezt mind tudjuk, ezzel mind tisztában vagyunk, idézem újra. Ugyanakkor azonban a bevett gyakorlatnak megfelelően az Európai Bizottság nem gondolja, hogy helyén való lenne a nemzetállami jogalkotást kommentálni addig, amíg a folyamat nem zárult le, és a törvény nem fogadták el. Ez az én álláspontom. Ezt fontosnak tartottam itt elismételni. GP, vous Az egyetlen dolog, tehát amit elmondhatok önöknek, az az, hogy a szerződések őreként természetesen a folyamatokat szorosan nyomon követjük, és meg vagyunk győződve arról, hogy ez a téma egy alapelvbe, egy alapelvhez kapcsolódik, egy alapelvet érint, nevezetesen az alapjogok és a biztonsággal összefüggő szükségletek közötti egyensúlyt érinti. Európában ma a tagállamok mindenfelé azon vannak, hogy biztosítsák, hogy megfelelő eszközeik legyenek a polgáraik biztonságának biztosítása érdekében. De természetesen ez az alapjogok teljes körű betartását feltételezi. Ez az a politikai irányvonal, amit mi, az Európai Bizottság is képviselünk, és ami egyébként az európai elmúlt évben elfogadott biztonsági menetrendben is benne foglaltatik. Úgyhogy én ennyiben hagynám ezt a kérdést. Én természetesen megértem, hogyha a mostani hozzászólásomtól nem lelkesednek mindannyian, de hát a demokráciában és a jogállamban természetesen az alkotmányosság legfőbb őré az első szó. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt. És most megadom a szót a képviselőknek, akik szót kértek. Griszbek asszony az első tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon köszönöm Francisco Sacamorio úr eh, a bevezetőjét. A szokásos módon eh, nagyon diplomatikusan fejezte ki magát, eh, nagyon ügyesen tette, ezt ismerjük már, hogy erre nagyon is képes. Az ilyen jogszabályszövegek esetében az történt, ami más esetekben is történt, tehát itt különböző képviselő kérdések érkeztek, és aztán mégiscsak elfogadták ugye ezt a szöveget a francia törvényhozásban, és most a francia alkotmánybíróság döntésétől függ, hogy közé teszik-e a jogszabálynak a szövegét. Különböző képviselők és az államelnök most közösen hívták fel eh, az Alkotmánybíróságot állásfoglalásra. A bizottságnak a kérdésünkre adott hivatalos válaszát megkaptuk, ugyanakkor a kérdéseink ugyebár nem a francia alkotmányosságra vonatkoztak, hanem a közösségi joggal való összeegyeztethetőségre, és nem a nemzeti jogszabályoknak a betartására. Tehát mi ebben a körben tettük fel a kérdést, és hogyha ön ebben a körben nem ad választ, és arra hivatkozik, hogy az alkotmánybíróságon van a kérdés, e, akkor alapvetően úgy gondolom, hogy a probléma nincsen megoldva, és a kérdésünk nincsen megválaszolva, legfeljebb el lett halasztva a válaszadás. Timmermans alelnök úr válaszát megkaptuk, ön ezt idézte. Talán nem értettem mindent pontosan az ön idézetéből, de akárhogy is van, egy biztos, a válasz utal arra, hogy itt adott esetben e, súlyos jogi kérdések merülnek majd fel. Tehát eh, ez egy nagyon kimért válasz, ami adott esetben sejteti, hogy a szerződésekkel való összeegyeztethetetlenségnek a kérdése felmerülhet. Úgyhogy én mindenképpen is sürgősnek és elkerülhetetlennek tartom teljesen szükségesnek tartom, hogy olyan jogi keretet alakítsunk ki Franciaországban, a telefonlehallgatásra, az adatgyűjtésre, amely megfelel az európai szabályoknak. Tehát itt szüntessük meg a szürke zónát, és a hírszerző szolgálatok megfelelően működjenek. Tehát egy szó mint száz, azt szeretném mondani, hogy nem vagyok idealista, és nem is vagyok feltétlen a hírszerző tevékenység ellen. Én magam jogot tanultam, tehát én, én, én mindenképpen a, a jogállamiság mellett vagyok, de a lehallgatásokat és a titkos felvételek készítését csak szabályok szerint tartom megfelelőnek. Tehát feltétlen szükséges, hogy Franciaországban egy világos jogszabályi keret alakuljon erre ki, és amely megadja az eszközt arra, amely a mikorunk kihívásainak megfelel. Az én első aggodalmam az az, hogy az alapjogok betartása és a biztonsági kívánalmak közötti egyensúly, az a demokráciában egy nagyon alapvető kérdés, a francia jogszabály szövegéből pedig ez az egyensúly teljesen hiányzik. Ami egy alapvető probléma, alapvető alkotmányjogi probléma. Hagyományosan úgy van, hogy a bíróság, akinek ugye függetlensége vitathatatlan, ő az, aki az alapjogokat védeni hivatott, a kormányfőnek pedig az a és ugye őnek kell döntést hozni a különböző lehallgatási akciókról. Adott esetben meg kell kérdezni a kormányfőt is erről, de sürgős esetben ettől el lehet tekinteni. Ez az Európai Bíróság ítéleteinek és a szerződés második cikkeinek is megfelel. Aztán ugye fölmerül ugye az adatok tárolási idejének kérdése is és az adatok tömeges átadásának, továbbadásának a kérdése is, ami persze további vitákat igényel. Akkor, majd hogyha a francia alkotmánybíróság egyszer állást foglalt ebben a kérdésben. Úgyhogy én egyelőre ennyiben hagynám. Köszönöm szépen, de szeretnék megkérni mindenkit, hogy mindenki rövidebben szólaljon fel, mert máskülönben éjfélig itt ülünk, gondolom nem ez a cél. Intfelt asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok teljesen meggyőzve, hogy, eh, ahogy az Európai Bizottság mondja, nem tudunk álláspontot eh, kialakítani, amíg nem fogadnak el egy-egy törvényt. Hát Orbán esetében nagyon gyorsan véleményt alkotott a bizottság, pedig még jogalkotási tervezet sem, vagy jogszabálytervezet sem született. És más esetekben is volt erre példa, úgyhogy Szerintem ez az érv csak annyit jelent, hogy az Európai Bizottság el akarja halasztani azt a pillanatot, hogy kínos kérdésekkel foglalko- kelljen foglalkoznia. Az Európai Bizottság, mondja ön, nem alkot véleményt a nemzeti alkotmányokról vagy jogszabályokról, de hát nem is ezt kértük az Európai Bizottságtól, azt kértük, hogy mondja el véleményét arról, hogy mennyire kompatibilis az európai szerződésekkel és az alapjogi kartával ez a törvénytervezet. Hát biztos van az Európai Bizottságnak véleménye erről. Lehet, hogy elfogadják majd ezt a törvényt, úgyhogy mi tartja vissza önöket? Nem van, van az Európai Bizottságnak egy véleménye, van egy jogi szolgálata, és én szeretném tudni, hogy mi a véleményük. Az önök kötelessége azt, hogy ezt a nyilvánosság elé tárják a szerződések értelmében. Ön azt mondta, hogy egyensúlyt kell teremteni a biztonság és az alapvető jogok között. Nem, az alapvető jogok alapvetőek, ezért nem lehet tárgyalni erről. Nem tudom, emlékszik-e a CIA által alkalmazott kínzási módszerekről is ugyanez a vita folyt. Egy kis kínzás azért, hogy egy kis biztonságot kapjunk érte? Mert az önérvelése értelmében ezt mondhatnánk. Nem, nem lehet tárgyalni a kínzásról, nem lehet tárgyalni a véleménynyilvánítés szabadságáról, és a magánélethez való jog úgy szintén nem képezheti tárgyalások tárgyát. Olyan biztonsági intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek kompatibilisek ezzel az alapvető joggal. Ugyanezeket a kérdéseket fogom felvetni egyébként majd egy olyan törvény kapcsán is, amelyre a holland kormány tett javaslatot is, amely lehetővé tenné a titkos szolgálatok számára, hogy megfigyeljenek embereket bármiféle konkrét indok nélkül ezzel kapcsolatban is fogom én önt zaklatni. És jó lenne, hogy az Európai Bizottság ennek az úgynevezett alkotmányosságát megvizsgálna még mielőtt a törvény hatályba lépne. Ne, ne várjuk meg, hogy a bíróság alkosson véleményt. Szerintem jó lenne, hogy az Európai Bizottság elvégezné a feladatát, ugyanúgy, ahogy elvégzi a versenypolitika kapcsán, az állami támogatások kapcsán. Ott mindig nagyon határozottan lépnek fel. Az alapvető jogok esetében ez miért nincs így? Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is el szeretném mondani azt, hogy csalódott vagyok a bizottság véleménye miatt az alkotmánybíróság tulajdonképpen a kritikát próbálta meg elkerülni, amely minden oldalról érkezett. Ez nem szokványos, és mint ahogy tudják, az alkotmánybíróság ítélete nem vonatkozik a teljes szövegre, hanem bizonyos rendelkezéseket érint, amelyeket a képviselők kiválasztanak meg szeretném kérdezni, hogy ez hogyan illeszkedik az alapvető jogokhoz. Ami a biztonságot illeti, ez az említett törvénynek csak egy aspektusa, célja a megelőzés, illetve a gazdasági és ipari érdekek védelme Franciaország esetében. Tehát ez a törvény tömeges megfigyelést tesz lehetővé fekete dobozokon keresztül, algoritmusokat tesz lehetővé a fekete dobozokban, és a viták kapcsán kiderült az, hogy a tömeges megfigyelés már 2007 óta létezik, illetve az összes kommunikációt érinti Franciaország és külföld között. Hát a kommunikációt úgymond megtartják, tárolják. Hát itt a megtartás aspektusa nagyon fontos, tárolás kérdése. Nem tudjuk azt, hogy ez meddig eh, tarthat, hány évig tárolhatják ezeket a titkos adatokat, és ez azt gondolom, hogy ez a alapvető polgári szabadságjogokat súlyosan sérti a francia polgárok esetében, és remélem a bizottság ezzel kapcsolatban nyilatkozik. Köszönöm. Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönjük. A következő felszólalónk következik. Alors, moi aussi... Köszönöm szépen. Egész pontosan megnéztem a jogszabály szövegét, és nyomon követtem a jogszabályjal kapcsolatos vitákat is, valamint a Nemzetgyűlésben és a Szenátusban beterjesztett módosító indítványokat is megvizsgáltam. Ezt csak úgy előr, előjáróba mondanám el. Úgy gondolom, hogy az, ami az általános választójog, által útján megválasztott képviselők által el lett határozva, az ő többségük által el lett határozva, és amely jogszabály szöveg szavazásában úgy bal, mint jobboldali képviselők részt vettek. Nos, ezt a jogszabály, egy ilyen fajta jogszabályt tiszteletben kell tartani. Ahogy elhangzott, itt most egyfajta premierre került sor, hiszen maga az államfő fordult a francia alkotmánybírósághoz, de egy biztos, az is előfordulhat, hogy az alkotmánybíróság végsősoron azt fogja majd követelni, hogy a törvényhozás vonja vissza ezt a jogszabályt. Az alkotmánybíróság az alapvető jogok és az alapvető szabadságok védelmezője nálunk Franciaországban, most őhozzá fordultunk, tehát most óvatosaknak kell lennünk, ki kell várnunk a dolog végét. Grisbeck asszony joggal jegyezte meg azt is, hogy összességében kellene foglalkoznunk a jogállamiság helyzetével mind a 28 tagállamban. Vannak olyan tagállamok, amelyekben már vannak hasonló jogszabályok, Franciaországban pedig azt tervezték, hogy egy nemzeti ellenőrző tanács áll fel ügyészekből, bírákból, akik előzetesen megvizsgálják ezeket az algoritmusokat, és utána jönnek majd a közigazgatási vagy büntető bírók, akik alkalmazni fogják ezeket az algoritmusokat nyilvánvalóan van egyfajta nyugtalanság, és vannak aggodalmak, hiszen ez az első olyan alkalom, hogy egy ilyen jogszabály egyensúlyt kíván teremteni az alapvető jogok betartása és a biztonsági szempontok között. Hát nézzük meg, hogy mi történik valamennyi tagállamban ezen a téren, hogy kialakuljon egy olyan rendszer, ami a szabadságot valamennyi tagállamban védi. Thank you very much. Um... Nagyon szépen köszönjük. Birgit Zippel a következő parancsolj Birgit. Köszönöm szépen, németül szólnék. Először is egy demokratikusan megválasztott törvényhozás is hozhat egyre másra olyan döntéseket, amelyek az alkotmányos szabályok vagy a európai szerződések ellen vannak, úgyhogy helyén való nagyon is megvizsgálni az ő általuk elfogadott jogszabályokat. Másodszorban az alapvető jogok és a biztonság közötti egyensúly kérdése. Ennek a most már hosszabb ideje folyó vitának az elején azt gondoltam, persze, persze, ezt meg kell vizsgálni, de hát én most már nem tudom hallgatni ezt a vitát. Nekem az a benyomásom, hogy gyakorlatilag a cél szentesíti az eszközt, és hogyha azt mondom, hogy ez növelni fogja majd a biztonságot, akkor ennek mindenképpen így kell lennie, és akkor el kell fogadnom az alapvető jogoknak a korlátozását is. Nem, egyetértek Sophie Intfeldel, az alapvető jogok alapvető jogok. Be kell őket tartani. És lenne egy eljárási megjegyzésem is. Június 23-án, 24-én történt meg ugye a döntés, most aztán formálisan megvizsgálják a jogszabály szövegét, ez így szép és jó, de hát azért nem júniusban kezdték el kidolgozni ennek a jogszabálynak a szövegét, hanem jóval előtte, úgyhogy nekünk mégiscsak el kellene azon gondolkoznunk, hogyha bizonyos aggodalmat keltő fejleményeket látunk, ilyenek jutnak a fülünkbe, akkor legalábbis informális módon már korábban beavatkozhatnánk, hiszen energia és időfecsérlés, hogyha egy jogszabály, amelynek az elfogadásától tartunk, amely rossz irányba fog menni, azt hagyjuk, hogy keresztül menjen a törvényhozáson, azzal mindenki foglalkozzon szépen, és aztán a végén szépen megállapítjuk, hogy hú, hát ez, ez mégsem megengedhető. Hiszen akkor előre lehet kezdeni az egész munkát. Tehát jó lenne, hogyha a jogszabályalkotási folyamatban adott esetben már korábban beavatkoznánk, elgondolkoznánk azon, hogy hogyan lehetséges. Adott esetben már pletykák, vádak alapján is, tehát hogyha ezek komoly aggodalomra adnak okot, és ténylegesen ténylegesen azt várjuk, hogy a hírszerző szolgálatok válogatás és ellenőrzés nélkül intézményekről, polgárokról adatokat gyűjtenek e, és adnak át, és ténylegesen nincsen átláthatóság és ellenőrzés e, arra vonatkozóan, hogy milyen területen folyik az adatgyűjtés, akkor úgy gondolom, hogy itt megalapozott okunk van az aggodalomra, e, és jó lenne, és nem igazán tudom érteni, illetve meg tudom érteni, hogy a bizottság most a részletekről nem kíván nyilatkozni, de egyetértek Sophie Intfeldel, hogy a Nemzetgyűlésnek és a Szenátusnak az elfogadott szövege most már rendelkezésünkre áll, és legalább diplomatikusan annyit mondhatnánk, hogy aggodalomra ad ez okot, vagy nem ad okot aggodalomra. Tehát azért ennyit mindenképpen kijelenthetünk, majd később kiderül, hogy változtatják-e vagy sem a szöveget. Köszönjük szépen, Anna Gomez. Euh, Abból, amit itt most Birgit Zippertől hallottam, mint illetékes koordinátortól, a frakció koordinátorától, Ebből ugye aggodalmat hallok ki, és nem fogadom el azt az érvelést, hogy a demokratikus szerv fogadta el ezt a jogszabályt. Vannak olyan demokratikus intézmények, amelyek nagyon is problémás döntéseket hoztak, jogszabályokat fogadtak el, és ami a biztonság kérdését illeti, Gondoljunk itt például az amerikai kongresszusnak az intézkedésére, ami vitán felül egy demokratikus intézmény, de mégis olyan jogszabályt fogadott el, ami például ugye a Patriot act van szó, amely kínz, fogolykínzást és, és fegyenciáratok titkos indítását tette lehetővé. Tehát láthatjuk, hogy adott esetben demokratikus intézmények is követhetnek el orbitális hibákat. Itt most nyilván az események hatása vagy nyomása alatt cselekszünk, az ember egyre inkább megőrül, és ebben a, ebben a fóbiában aztán egyre, egyre nagyobb aggodalmat keltő fejleményekre kerül sor. Csak annyit kívánok elmondani, hogy nagyon remélem, hogy a francia alkotmánybíróság eh, megfelelő döntést fog hozni, de nem szabad, hogy ez az legyen, vagy ennek a következménye az legyen, hogy mi csak eh, a partvonalról figyeljük az eseményeket. Ugyanis ez pontosan a biztonság területén nagyon is kontraproduktív lenne, hogyha tétlenek maradnánk. Mindenképpen foglalkozunk az emberi jogi aspektusokkal. Nem tetszik az például, amit a francia miniszterelnök mondott a civilizációk harcáról. Én ténylegesen aggódok, és fel akarom emelni a szavamat ez ellen. Hogyha ez egy populista politikai család lenne, akkor talán nyugodtabb lennék, akkor azt mondanám, hogy, hogy ez csak egy hatalmas hiba. De a saját politikai családomból érkezik ez a megjegyzés. Uh, Köszönjük. Még egy rövid megjegyzés erejéig. Igen, köszönöm elnök úr. Két rövid megjegyzés. Először is a kollégámra reagálnék, aki azt mondta, hogy tiszteletben kell tartanunk azt, hogyha egy nemzeti parlament demokratikus döntést hoz. Persze, ez így van, de nemzeti parlamenteket is kötelezi az európai jog. Hiszen Európai Uniós tagállamokról van szó, tehát nem tehetnek, amit akarnak. A második megjegyzésem, remélem értik majd az iróniát, van egy konkrét város francia földön, amelyre szintén vonatkozik majd ez a jogszabály, és ahova ellátogatunk mindannyian a jövő héten. Remélem, hogy bennünket nem fognak lehallgatni vagy megfigyelni. Köszönjük szépen! Most a szó. Még egy rövid megjegyzés, jó, de legyen nagyon rövid. Csak a dolgok pontosítása véget. Ugye, ha elolvastad pontosan a szöveget, akkor te is tudhatod, hogy itt képviselőket kizártak a szavazásban. Átadom azoknak a listáját, akik nem vettek részt. Úgyhogy nyugodjunk meg. What she has not integrated is that if these people, doctors, lawyers, ezek az emberek, parlamenti képviselek, jogászok, tudósok, külföldön, valakivel, valakivel beszélnek, aki külföldön tartózkodik, akkor ezt mind-mind lehallgatják, és ezt nem mondták el. Ez a fontos ebben az egész jogszabályban. Fonseca úr, tessék! Je peux être euh, court. J'ai dit au début que j'étais très content d'être ici, parce que ça démontrait qu'on parle Köszönöm szépen. Olyasmiről beszélünk, ami valóban nagyon fontos, nagyon nagy horderejű dolog. Hát, ezt a kérdést komolyan kell, hogy vegyük. Két-három kisebb kérdésem van. Igen, Gríznak asszony, valóban a bizottság elismeri azt, hogy ez a francia törvény nagyon fontos kérdéseket vet fel. Második megjegyzés, mi vagyunk a szerződések őrzői, konkrét feladatunk van, létezik nemzeti jogalkotás, és a bizottság hivatalosan véleményt nyilváníthat. Invert asszony kérdésére reagálok. Amikor az európai szemeszterről nyilatkozik a bizottság, akkor e, két e, rendelkezés biztosít jogalapot. Hát legyünk tisztában azzal, hogy a négyes cikkely második pontja a szerződésnek konkrétan azt mondja, hogy az Európai Unió a nemzeti biztonságot kell, hogy előtérbe helyezze. Ez a 4.2-es cikkeben szerepel. De itt nem a Bibliáról van szó, egy kánonról. Nagyon sok kérdés merül fel mindezzel kapcsolatban és a bizottság ezt a kérdést nagyon komolyan veszi. Nagyon fontos, hogy ezt a normál folyamat keretében értelmezzük. Meg szeretném önöket győzni arról, illetve biztosítottam önöket afelől, hogy nem kell 30 napot várnunk, hiszen a bizottságban igenis e, kíváncsian olvassuk ezeket az anyagokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy erre a témára még vissza fogunk kérni, a legköze, térni legközelebbi alkalommal, legalábbis a közeljövőben. Köszönöm. We move to the uh, next e- Átérünk a következő, következő napi rendi pontra, ez a tanácsi határozatra történő javaslat, az Európai Konvenció a terrorizmus megelőzése témájában. 2015. május 19-én a miniszterek tanácsa az Európa Tanácsban egy plusz jegyzőkönyvet fogadtak el az Európai Konvencióhoz, amely a terrorizmus ellenes küzdelem jegyében született a külföldi harcosokhoz kapcsolódva. Ezzel az ENSZ határozatát, a 2178 2014-es határozatot hivatott megvalósítani. 2015. április 1-én a tanács elfogadott egy határozatot arról, hogy megnyitja a tárgyalásokat a jegyzőkönyvről. Még ezen a napon sor került az első eszmecserére a szakbizottságban, és a képviselők eh, aggódtak amiatt, hogy nem kaptak megfelelő információt sem a mandátumról, sem a kompetenciák megosztásáról az EU és a tagországok között. Eh, Morális elnök úr levelet intézett 2015. május 11-én Avramopoulos biztoshoz, és eh, azt kérte, hogy tisztázzuk a témát. Morális úr a mai napig nem kapott választ. 2015. június 15-én az Európai Bizottság két javaslatot fogadott el, amely um, hivatotta tenni a tanácsot arra, hogy aláírja a konvenciót, illetve ennek kiegészítő jegyzőkönyvén. Uh, Hőészik úr uh, képviseli az Európai Bizottságot, uh, a DG Home um, vezetője. Köszönöm szépen, Lóik úr, köszönjük, hogy eljött, és parancsoljon öné a szó. Thank you very much. Um... Köszönöm szépen, mindenkit köszönteni szeretnék. Április elsőjén voltam itt a szakbizottságban, és tájékoztattam önöket a tárgyalások helyzetéről, illetve a kiegészítő jegyzőkönyvről. Megkaptuk Moráis úr eh, levelét, és készítettünk egy eh, választ is. Számos kapcsolatfelvétel történt a saját eh, jogi szolgálatunkkal, a tanács jogi szolgálatával is, és a lett elnökséggel is egyeztetünk, illetve előbb szerettük volna önöket tájékoztatni, és az eszmet csere után igyekszünk válaszolni a kérdésekre. Tehát önök tudják azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa elfogadott egy határozatot az elmúlt év szeptemberében, és arra kéri a tagországokat, hogy a passzív képzést bűncselekményi nyilvánítsa. Tudjuk azt, és ez nem új információ, hogy a G8-ak tanácsa, a kormányok kérték a bizottságot arra, hogy nézzék meg a keret határozatot, amely 2008-ra vezet vissza, és ez definiálja a terrorizmust, illetve a minimális szankciókat meghatározza. Az ISIL reakciója számos reakciót váltott ki, tehát nem voltunk politikai vákumban. Augusztus 30-án az állam és kormányfők azt mondták, hogy a kerethatározat áttekintését folytassuk, és az Jusztot arra kérte, hogy több bizonyítékot szolgáltasson az elítéléshez, stb. egyéb témákban is. Utána érkezett meg az ENSZ határozata. Párizsi támadásoknak kulcsfontosságú szerepe volt, az Európa Tanács úgy döntött, hogy elindítja a tárgyalásokat, egy kiegészítő jegyzőkönyvet a 196-os rendelethez, én elnézést kértem a szakbizottságban és a tagországoktól is, amiatt, hogy egyrészt az Európa Tanácsban kellett tárgyalnunk Strasbourgban tartalmi kérdésekről, hiszen a saját standardjainkat szerettük volna a kiegészítő jegyzőkönyvben érvényesíteni, és ezzel párhuzamosan kellett, hogy tárgyaljunk a mandátum ügyében Brüsszelben. Mint említettem, egy olyan helyzetbe kerültünk, amely eh, tőlünk független volt, de ez kulcsfontosságú volt, annak érdekében, hogy az Európai Unió tagországai teljes mértékben részt vessenek a tárgyásokon, még akkor is, hogyha ez az út rögös volt. Most visszatértünk a normál állapothoz, mi is történt az eltelt időben. A tárgyások lezárultak április első hetében, és az Európa Tanács parlamenti közgyűlése szintén megvizsgálta a szöveget, és további utalásokat kért a védzáradékokra és az emberi jogokra, ezek most szerepelnek a szövegben, de már az eredeti szövegben is szerepeltek valamelyest, még erre visszatérnénk. Ezután a miniszterek, a miniszteri csalálkozó május 19-én megerősítette ezt a szöveget politikai szempontból, és most pedig az aláírás szakaszában járunk. A két határozat, ami önök előtt van, nem szokványos miért is, illetve visszamegyek egy lépést, tehát jogi szempontból az aláírás, nemzetközi megállapodás aláírása, tehát itt egy kiegészítő jegyzőkönyvről van szó, azt jelenti, hogy technikai szempontból aláírt az egyetért az aláíró a szöveggel, és politikai célja az, hogy megvalósítja a szöveget, lojalitást vállal, és nem tesz semmi olyat, amely a konvenció megvalósítását, ilyen esetben a jegyzőkönyv megvalósítását akadályozhatja. Tehát jogi félé válik a ratifikálás után az adott szervezet. Bevett gyakorlat az, hogy a bizottság eh, tesz egy javaslatot az aláírásra és a végkövetkeztetésekre. Ebben az esetben úgy döntöttünk, hogy nem így járunk el, mint korábban elmondtam itt a szakbizottságban és a tagországokban is, a mandátumról szóló tárgyalásokon komoly vitát kellett, hogy folytassunk a kompetenciákról. Jelenleg itt tartunk, és a két javaslat, ami önök előtt van, azon olvasatunkból származik, hogy a konvenció aláírásához, illetve tehát először is alá kell, hogy írjuk az anyakonvenciót, úgymond, jegyzőkönyv tízes cikke, ezt ki is mondja, ez jogi előfeltétel. Tehát nem válhat szerződő félé valaki, anélkül a jegyzőkönyvet illetően, hogy ne legyen eh, szerződő fél a konvencióban. Tehát ez jogi előfeltétel, ami a kompetencia kérdését illeti, ez egy fontos kérdés, ami az anyakonvenciót illeti. Itt eh, egy vegyes csomagról van szó, vannak olyan kompetenciák, amelyek megosztott kompetenciák, vannak kizárólagos kompetenciák, de ez nem is fontos. A tagországok, kivéve a Csehköztársaságot, aláíró felei a konvenciónak és jogi felei. A bizottság ehhez még hozzájárul. A kérdés az, hogy kiírja alá az Európai Unió nevében a jegyzőkönyvet tagországok nevében, vagy önállóan. Mi úgy érezzük, hogy ez az unió kizárólagos kompetenciája. Hiszen a jelenlegi esetjog értelmében és a szerződés 2 es cikké értelmében az Európai Uniónak kizárólagos kompetenciája van a nemzetközi megállapodásoknál olyan esetekben, hogyha már létezik eh, szabályozás. Tehát itt erről az esetről van szó, hiszen létezik a kerethatározat, illetve egyéb jogi eszközök a terrorizmus ellenes küzdelemben. És az Európai Unió már gyakorolta kompetenciáit ezeken a területeken. Tehát logikus az a lép, a kompetenciákat kifelé is gyakorolja, nem csak befelé. Ebben az esetben az Európa Tanács felé, ami a tartalmat illeti mi szerepel a jegyzőkönyvben. Öt típusú magatartás nyilván itt bűncselekményé a jegyzőkönyv, egy szervezetben vagy társadalomban való részvétel, amelynek célja terrorista támadás elkövetése, tehát a részvétel az ilyen jellegű szervezetekben második. Ha valaki passzív eh, képzésben részesül, külföldre távozik terrorista célok miatt, um, terrorista bűncselekményeket finanszíroz, és ezért megy külföldre, illetve elősegíti ezeket a bűncselekményeket. Tehát nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy amikor ez nemzeti jogban is megvalósul, a tagországok úgy érzik, hogy rendelkeznek megfelelő jogi eszközökkel, arra, hogy ezeket a cselekményeket bűncselekménye nyilvánítsák, úgy eh, nincs szükség eh, ennek külön eh, újra feltalálására. Második megjegyzést, ezek a magatartások, nagyon fontos, hogy szendékosan kövessék el őket. Mondanék egy példát, például én bankár vagyok, és valaki hozzám fordul, ez valósban előfordult esetek alapján van így. 5000 vagy 8000 bank kölcsönt kérek a banktól azért, hogy mondjuk felújtsam a konyhámat, a bankár úgymond jogosan jár el, szándékosan. Természetesen ő nem akar terrorista támadást finanszírozni ezzel a hitellel, ennek megítélésével, tehát megpróbálom konkrét tartalommal felruházni a szándékosság elvét, illetve a jogosság elvét, ami a szapvető jogokat, emberi jogokat és záradékokat illeti. Itt az előszóban, a preambulumban és a 8. is utalás történik. Tehát jogi szempontból Ezekre nem volt szükség, hiszen az anyakonvenció rendelkezései vonatkoztak volna automatikusan a jegyzőkönyvre is. De a parlamenti közgyűlés és az összes tárgyalós fél eh, azt mondta, hogy erősítsük meg ezeket a garanciákat, még a nyilvánvalóakat is. Tehát a preambulumban, a bevezetőben és a 8-as cikkeiben ezek szerepelnek. Mit is jelent mindez a gyakorlatban? Mindez azt jelenti, hogy az arányosság elvét teljes mértékben figyelembe kell venni, Második, a fair tárgyaláshoz való jogot garantálni kell, és a vád, a főügyészség a kompetens ezekben a kérdésekben, illetve az ártatlanság vélelmét is tiszteletben kell tartani minden egyes esetben. Elnök úr, hol is tartunk most? A luxemburgi elnökségnek is volt korábban egy célja, egy megfogalmazott három további ülést terveztünk erre a hónapra, júliusban, hogy oldja meg a kompetencia kérdését. A tagországok különböző nézetekkel bírnak, a cseh köztársaság természetesen ratifikálni szeretné az anyakonvenciót, ez az ő kezükre van bízva. Ilyet ennek meg fogja fellépni. Bizonyos tagországok pedig úgy érzik, hogy a jegyzőkönyv e, egy része vagy teljessége e, megosztott kompetenciába tartozik. Itt megoszlanak a vélemények a szerződés jogi értelmezésének függvénye, tehát itt járunk. Köszönöm. Köszönöm, először szeretném megadni a szót a luxemburgi állandó képviselet képviselőjének, aki itt van ma velünk, tessék. Euh, köszönöm szépen a szót, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm, hogy megadják a soros tanácsi elnökségnek, hogy állást foglaljon ezzel a két javaslattal kapcsolatban. A bizottsági kolléga már részletesen bemutatta a helyzetet mind a két javaslat esetében, különösen ami a kiegészítő jegyzőkönyvre vonatkozó javaslatot illeti, nagyon nagy az érdeklődés. Itt az Európai Unió ugye az a döntés, hogy először is magához a konvencióhoz kell csatlakozni, és csak utána lehet a jegyzőkönyvhez. A bizottság képviselője még egyszer elmondta, hogy miért van ez így, és hogy a Brüsszel és Strasbourg közötti eh, tárgyalások most miért folynak ilyen szokatlanul. Mi a helyzet a két javaslattal a tanács szempontjából? Az első vitát a tagállamok most eh, folytatták le, még ugye a lett elnökség alatt, a luxemburgi elnökség pedig most júliusra tervez egy további megbeszélést, és a luxemburgi elnökség azt tervezi, hogy az egész jogszabálycsomagot aztán ősszel el lehet fogadni. Ami a tartalmi érdemi kérdéseket illeti, úgy gondolom, hogy a bizottság képviselője ezeket részletében már bemutatta, jól lehet a bizottságnak és a tanácsban képviselt legtöbb tagállamnak bizonyos kérdésekben eltérő az álláspontja. Köszönjük szépen, akkor most a képviselők következnek Döpré úrán az első tessék. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy először is bocsánatot kérjek a késésemért, más tennivalom volt még úgyhogy az ön fejtegetéseinek egy részét sajnos elszalasztottam, könnyen lehet, hogy nem hallottam fontos dolgokat. Először is szeretnék köszönetet a luxemburgi tanácsi elnökségnek a jelenlétért. Nem kívánok itt az érdemi tartalmi kérdésekbe belemenni, mert ezekben a kérdésekben úgy gondolom, hogy százszázalékos részemről az egyetértés. De vannak kérdéseim. Az első kérdésem az lenne, hogyha a szerződő fél, felek akarunk lenni a kiegészítő jegyzőkönyvben, akkor tehát ugye először a konvenciót kell aláírnunk, mely Európa tanácsbeli eh, államok, eh, vagy mennyi Európa tanácsbeli állam írta már alá a konvenciót. Tehát jó lenne tudni, hogy hányan eh, fognak majd csatlakozni a kiegészítő jegyzőkönyvhöz. Ami pedig a kiegészítő jegyzőkönyvhöz a csatlakozást illeti, hogyha jól értettem az ön által elmondottakat, akkor azt mondja, hogy a szerződés 2 cikkeje alapján az Európai Unió fogja aláírni a kiegészítő jegyzőkönyvet. Ezt én örömmel elhiszem önnek, de hogyha elolvasom ezt a cikkeit, akkor mégiscsak bizonyos gyakorlati kérdések merülnek föl bennem. De hát ez természetesen a többi pontra is érvényes, nem csak a négyes pontra, hiszen a négyes pont azt mondja, hogy a szerződő felek megteszik a szükséges intézkedéseket a saját jogszabályok, büntetőjogok területén. Hát az Európai Uniónak nincsen büntetőjogi hatásköre. Hát hogy írhatna ilyet alá e, az Európai Unió, hogy vállalhatna kötelezettséget szerződő félként, e, hogyha aztán később ugye e, bizonyos büntetőjogi előírásokat kellene a saját jogszabályba beépítenie. Tehát ez, ez nem igazán értem. Itt egy koncepcionális problémát látok, és remélem, hogy ezzel kapcsolatban még további magyarázatokkal szolgál. Mert én ezt nem értem. Köszönjük szépen. Ha senki más nem kéri a szót, akkor meghallgatjuk most a válaszokat. Köszönöm szépen, Döpré úr. Köszönöm a kérdését. Talán elmagyarázhatnám, hogy miről is van szó. Első kérdést illet, kérdését illetően az összes EU-s tagállam a cseh köztársaság kivételével nem csak, hogy aláírta az egyezményt, hanem ratifikálta is azt, ezzel az egyezmény köti őket. Kötelező a számukra. Ahogyan a luxemburgi soros elnökség részéről már hallhattuk, ez egy első lépcsőfok. Nem lehet csatlakozni a kiegészítő jegyzőkönyvhöz, hogyha nem írta alá valaki az egyezményt. Az eljárás ezt követeli meg. Ami a hatályt illeti, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3.2-es cikke vonatkozik erre a kérdésre. Ez a szövegrész az Európai Unió kizárólagos hatásköreit definiálja, és a kettes bekezdésben le van fektetve az, hogyha egy nemzetközi megállapodás aláírásáról van szó, és már létező európai szabályozások, illetve jogszabályok hatája változik ezáltal, akkor az Európai Uniónak kizárólagos hatásköre van. 2002-2008-ban már gyakorolta is az Európai Unió ezt a hatáskörét, itt keretegyezményekről volt szó, de már az elején is elmondtam a párizsi drámai támadásokat megelőzően, illetve azt után a tanács viszonylag viszonylagos hirtelenséggel reagált, előtte azonban már folyt a vita arról, hogy ezt a kereteegyezményt igazítsuk hozzá a Lisszaboni szerződésben lefektetettekhez, azért, hogy valamilyen módon reagálni tudjunk a külföldi harcosok jelenségére, és eleget tudjunk tenni az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának a döntéseire. Egy közösségi eszközt szerettünk, szerettünk volna ebből faragni, és nyilván, hogyha nem keretegyezményről van szó, akkor ennek jogi következményei is vannak. Ami a tartalmat illeti, az állam és kormányfők úgy döntöttek, hogy ezt a keretegyezményt revidálni kell, vannak megfelelő jogi eszközök és intézmények, amelyek itt mérvadóak. Az új biztonsági agenda ezt meg is erősítette, tehát a legmagasabb szinten erősítették ezt meg, ezt nem én mondom, hanem a bizottsági illetve a biztosok kollégiuma világosan kimondta azt, hogy ennek a keretegyezménynek a felülvizsgálata 2016-ban történjék meg, az előkészítő munkálatok már el is kezdődtek. Tehát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 3.2-es cikkére térnék vissza újra. Az Európai Unió az illetékességeit itt már, illetve hatásköreit gyakorolta, és itt egyfajta változást lehet eszközölni. A kiegészítő jegyzőkönyvnek nyilván van kihatása az újonnan előállt helyzetre, ezt minden részes félnek alá kell írnia és el kell fogadnia. Mi az Európai Unióban pedig egy harmonizált jogszabályt szeretnénk elfogadni, Bizonyos tagállamokra ez nem lesz kihatással, mert ott már létezik a vonatkozó eszköz. Vannak tehát olyan tagállamok, ahol ennek nem lesz következménye, viszont vannak olyanok, ahol igenis lesz következménye, ott szükség lesz a megfelelő eszközök megteremtésére, és az előzőleg ismertetettek itt lesznek majd fontosnak mérvadóak. Anna? Köszönöm. Hát vannak eltérő vélemények a jogi hat, hatályjal kapcsolatosan. Ezen túlmenően a kérdésem az, hogy mely eljárás lenne a leggyorsabb, illetve mi szolgálna leginkább a terrorizmus ellenes fellépés filozófiáját, miközben persze be kell tartani az emberi jogokat is. Je pense que les, les États membres et la Commission sont unanimes sur le protocole. Nos, tartalmilag az érdemi kérdésekben a tagállamok és eh, a bizottság egyetértésben vannak ennek a jegyzőkönyvnek a tartalmát illetően. Tehát úgy technikai, mint politikai szempontból megvan az egyetértés. Most gyakorlatilag már csak az a feladat, hogy az eljárás lefolytassuk. Ahogy bevezetőmben már elmondtam, jogszabály szempontból itt ugye, vagy jogi szempontból különböző dokumentumokról van szó, amelyek együtt lettek előterjesztve. Most a kérdést ugye úgy rendezték, hogy két részre, két döntésre bontották a csomagot, és nagyon remélem, hogy erre a két döntésre aztán össze sor is kerül. Hogyha abból indulunk ki, hogy a hatáskörök közösek, akkor a ratifikálás sokkal tovább fog tartani, hiszen nem csak az Európai Uniónak, hanem az egyes tagállamoknak is külön-külön ratifikálni kell majd ezt eh, a dokumentumot, és akkor egy különbelső folyamatot is le kell majd bonyolítani. Hogyha azonban azt mondjuk, hogy kizárólagos hatásköre van az uniónak az adott kérdésben, akkor a folyamat sokkal gyorsabb lesz és sokkal hatékonyabb. Döpré úr. Compris. Um, quand on lit dans l'article 4... Nos, hogyha a négyes, ötös cikket elolvassuk, és ott azt halljuk, hogy minden szerződő fél megteszi a szükséges intézkedéseket, bla bla, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a bizottság majd irányelveket, vagy egy irányelvet fog előterjeszteni, és abban felszólítja a tagállamokat arra, hogy a büntető jogukat bizonyos tényállásokkal bővítsék, amelyek ugye itt a jegyzőkönyvben vannak, és természetesen az megfelelő szakciókat is előirányozon ön, tehát ezt akarta mondani, ha jól értem. A mikrofonját kikapcsolta a képviselő. Do you want to reflect back? No? Okay. Okay. Uh, Köszönjük szépen a kérdéseket. Folytathatjuk, vagy várjunk? A következő napi rendi pont az Európai Parlament jogi szolgálata által összeállított vélemény bemutatása 2014. december 15-én koordinátorok úgy döntöttek, hogy az egyszerűsített eljárást alkalmazzák. Az eljárási szabályzat 50. szabályának megfelelően ami az Európai Parlament véleményét illeti a három do- kérdéses dossziéhoz kapcsolódóan. Három jelentésről van szó, Claude Morales a jelentéstevő mind három esetben. 2015 áprilisában tájékoztatott bennünket a tanács, hogy különböző változásokat szeretnének bevezetni a, bizo- a bizottsági javaslathoz képest, és a tanács bemutatta főbb módosításait. A bizottság egyetértett a tanács tervezett módosításaival. 2015 áprilisában a koordinátorok ezért úgy döntöttek, hogy az Európai Parlament jogi szolgálatának a véleményét kérik ki e három fájlal kapcsolatosan, különös tekintettel a legfőbb módosításokra, amelyekre a tanács tett javaslatot. A jogi szakvéleményt Morales úr június 23-án kapta meg, és végül az összes Libeszak bizottságbeli tag megkapta a szöveget. Először is a parlament jogi szolgálatának adnám meg a szót, hogy mutassa be a véleményt, és utána folytatjuk a vitával. Köszönöm szépen, yeah. elnök úr. <laughs> so, uh, there are three commission Köszönöm. Három bizottsági javaslat van az asztalunkon, amelyet uh, a szakbizottságunknak meg kell vitatnia, és uh, mindegyik javaslatnak más és más jogalapja van. Céljuk az, hogy a szabadság az igazság ügy területén megváltoztassa a szabályokat. Az első kérdés, amely felmerült, az volt, hogy a szabályozás mint forma, illetve a rendelet mint forma konform-e illetve megegyezik-e, megfelel-e a szerződéseknek a három javaslat esetében, mint három javaslat esetében igennel, igenlően válaszolunk erre a kérdésre, úgy gondoljuk, mint három javaslat esetében a rendelet a megfelelő jogi forma. Először is hadd hangsúlyozom, hogy az, a szerződés Ebben az esetben nem határozza meg az alkalmazandó jogi formát, csak annyi áll a szövegben, hogyha a szerződés ezt nem határozza meg, akkor az intézmények eseti alapon kell, hogy döntsenek. Két javaslat van, ahol az Európai Bizottság által javasolt jogi alap, jogalap eh, nem specifikálja azt, hogy miféle jogszabályt kell elfogadni, egyszerűen csak intézkedésekről szól a szöveg. Ezért a két javaslat esetében mindjárt mondom a számokat, kom 2014, 7.1.3 és 7.1.4. Ezen javaslatok esetében tehát a jogalkotó maga választhatja meg a legmegfelelőbb formát. Az Európai Bizottság emez esetben határozatot javasolt, és a tanácsi javaslat szerint viszont egy, egy rendelet születne megnéztük, hogy bármi indokolja-e azt, hogy itt határozat szülessen, vagy rendelet. Megvizsgáltuk az Európai Bíróság esetjogát is, és azt találtuk, hogy gyakorlatilag egy határozat és egy közvetlenül alkalmazandó rendelet végeredménye ugyanaz lehet, hogyha a szöveg megfelelő, megfelelő pontosággal van megfogalmazva. Mi úgy gondoljuk az elemzésünk alapján, hogy hasonló eredmény születne mindegy rendelet, mindegy határozat esetében. A harmadik bizottsági javaslat, KOM 2014 715, kicsit más eset. A harmadik javaslat két jogalapja meghatározza, hogy milyen jogi formát kell alkalmazni. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés vonatkozó cikke lehetővé teszi, hogy irányelvet fogadjanak el a jogalkotók, illetve rendeletet. Mint az Európai Bizottság, mint a tanács rendeletet szeretett volna létrehozni a harmadik javaslat kapcsán. Ez egy olyan eszköz, amely összeegyeztethető a javaslat jogalapjával, az egyik jogalap miatt a rendelet lenne a megfelelő forma, ezért mi is úgy véljük, hogy a harmadik javaslat esetében is a rendelet lenne a megfelelő forma. A 83-as cikk egyes bekezdésére szeretnék röviden kitérni, ez az egyik jogalapja a harmadik javaslatnak. Elvileg megköveteli azt, hogy irányelveket kell hozni a vonatkozó kérdéskörben, mégis ebben a konkrét esetben nem csak a szerződés szóról-szóra történő értelmezés az egyetlen lehetőség. Mivel itt egy elavult jogszabály megújításáról van szó, ezért úgy tűnik, hogy ne, nincs szükség irányelv létrehozására. Első a második részében felmerült a kérdés, hogy bármi indokolja-e a rendelet létrehozását irányelv helyett. Ahogyan mondtam, ez a kérdés csak az első és második javaslat esetében releváns, itt ugyanis a jogalkotóra vonatkozólag semmi kötelezettség nincs egy adott jogi formára vonatkozólag. Nem gondoljuk azt, hogy bármi indokolná a határozat vagy a rendelet meghozatalát. A második kérdés. A bizonyíték felvételére vonatkozó jogszabályjal kapcsolatos. A tanács úgy gondolja, hogy a szöveget ki kell egészíteni, Emlékezni kell arra, hogy a kerethatározatot már helyettesítettük a vonatkozó irányelvel. Ez az irányelv 26 tagállamra lesz érvényes, ugyanis Dánia és Írország nem vettek részt ennek az elfogadásában. A jogi szolgálat megvizsgálta a javaslatokat, a jogi kontextust, és arra jutott, hogy semmiféle jogi aggály nem merül fel ezzel kapcsolatosan, de természetesen úgy gondoljuk, hogy politikai szinten érdemes ezt, vagy meg lehet ezt fontolni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönjük szépen a jogi szolgálat véleményét, szakvéleményét, van-e valakinek megjegyzése? Ha nincs, akkor azt javasolnám, hogy a tekintettel arra, hogy mi történik jelen pillanatban a e dosszié kapcsán, Morász úr azt javasolja, hogy az egyszerűsített eljárásnak megfelelően folytassuk a munkát. Hogyha senkinek nincs ellenbetése, akkor Morász úr módosításokat fog készíteni, amelyek tükrözik a legutóbbi vitát, amelyre a Libe szakbizottság ülésén került sor. A módosításokat mindenki megkapja e-mailben a hét végéig. Az 50-es szabálynak megfelelően lesz majd egy határidő, amely meghatározza, hogy meddig lehet jelezni az esetleges fenntartásokat. Ha nincs fenntartás, akkor a jelentést elfogadottnak tekinti a szakbizottság, és a módosításokkal ellátott jelentés a plenáris elé kerül. Hogyha a Libe szakbizottság tagjainak egy tizede fenntartással él, akkor a következő Libe szakbizottsági ülésen szavazásra kerül sor, a fenntartásokat 21 napon belül lehet jelezni, ez azt jelenti, hogy ha a legrövidebb határidőt választjuk, és a módosításokat július 3-án küldjük ki, akkor július 24-én jár le a határidő. Ez volt az EP jogi szolgálat által kiadott jogi vélemények ismertetése. És most az utolsó napi rendi pontunk következik a Libe Bizottság küldöttségének washingtoni kiküldetése 2015. március 16-19. A küldöttségi jelentés tervezetet Morász úr készítette, nem pedig Ábrecht úr, együttműködve azokkal a tagokkal, akik részt vettek a kiküldetésben. A cél az volt, hogy információra tegyünk szert az USA beli fejleményekről, az olyan témakörökben, mint az adatvédelem és hasonlók, Miután 2014 márciusában az Európai Parlament állásfoglalost fogadott el a lehallgatásokról, a PNR-ről, a TTIP-ről és hasonlókról. Igen, intenzív volt a munka, rengeteg ülésre került sor. A kiküldetés alkalmával a szakbizottsági tagok nagyon hasznos információra tettek szert, és a kiküldés révén, kiküldetés révén sikerült a kapcsolatokat is erősíteni a USA beli tárgyaló partnerekkel. Szeretünk volna egy együttműködési keretet teremteni amelyen belül a libe hatáskörébe tartozó kérdéseket megtárgyalhatjuk amerikai partnereinkkel. Kére, kére valaki szót? Igen, tessék. Úgy tűnik, hogy én vagyok az egyetlen képviselő, aki bizonyítani tudja, hogy ami a jelentésben áll, az valóban helytálló, valóban kihatással volt a képviselők további munkájára, különböző jogalkotási csomagok kapcsán, főként ami az adatvédelmet illeti. Talán egy dolgot említenék. Egy célunk volt az is, hogy minél szélesebb körű párbeszédet folytassunk az amerikai féllel, hogy megérthessük, mik is a tényleges különbségek. A különböző jogi gyakorlat, a különböző kultúrák megértése szempontjából nagyon hasznos volt ez az út, mert sokszor megértettük azt, hogy nem is olyan nagy a szakadék közöttünk bizonyos kérdésekben, másút viszont láttuk, hogy vannak azért megoldatlan problémák. Az ilyenfajta közvetlen kapcsolattartás és közvetlen párbeszéd nagyon hasznosnak bizonyult. Az egyik konkrét feladatunk volt továbbá az, hogy foglalkozunk egy olyan törvénytervezettel, amely az usa polgárok és, amerikai és európai polgárok jogait közelítette volna egymáshoz. Több tárgyalópartnerrel is beszélgettünk, és megértettük, hogy erre a jogszabályra valóban szükség van, nagyon fontos az, adatvédelmi szemszögből vizsgálva, és nagyon hasznos volt tehát az út, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt hiszem, az ülésünk végéhez érkeztünk. A következő ülés Strasbourgban lesz, hétfőn, július 6-án, este 7 órakor. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megjelent.